Buenos días. Üdvözlöm Önöket. És üdvözlöm Önöket szívből a, az Emberjogi Albizottság ülésén. Ma reggel fiatalok egy csoportja is részt vesz az ülésünkön, akik Szudánból látogattak el hozzánk, és ma délelőtt részt fognak venni az ülésünkön, és ezért szívből üdvözlöm őket. És ahogy eddig is ez megszokott, vagy nagyon sok minden van a napi rendünkön, egy olyan témáról is szó van, ami a nagyon fontos prioritást jelent, ez az emberkereskedelem, és minden olyan szempont, ami ezzel kapcsolatos a témánkat alkotja, és azt gondolom, hogy nem is kell különösebben kihangsúlyozom azt, hogy az emberkereskedelem a 21. század egyik legnagyobb problémája, és valóban egy szörnyű probléma májakorunknak, hiszen a rabszolgaság, amit ez jelent ezeknek az embereknek a számára, és lehet látni, hogy ez valóban rabszolgasághoz hasonló állapot, kihasználják őket, és visszajönnek a jogaikkal, gyakorlatilag nincsenek is jogaik, és ezt a komplex témát úgy tudjuk megközelíteni, hogy rendkívül sok szempontot kell egyidejűleg figyelemben vennünk, rendkívül komplex témával állunk szembe, ezért egy meghallgatást szerveztünk meg, ami amivel meghívtunk nagyon sok szakembert és hozzászólót. Az első hozzászólás videó linken keresztül Sebastian Boll fog bejelentkezni, aki regionális kutatási elemző, bankokban dolgozik, az UN Act Regional Management Office részéről, aki az emberkereskedelem elleni harcban is részt vett, tehát ma reggel ő bankokból fog bejelentkezni hozzánk, már áll a videókapcsolat. Boll úr, üdvözlöm, és nagyon örülök annak, hogy itt lehet körünkben videón keresztül. Öné a szó, parancsoljon! Good morning and thank you, Madam Chair. Mindenkinek jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy értenek a plenáris ülésen. Megtiszteltetés számunkra, az, nems az ENSZ a személyekkel kapcsolatos együttműködés keretében tartott kapcsolatunk. És nagyon örülök, hogy részt vehetek a ma délelőtti meghallgatásán az Európai Parlamentnek. A embercsempészetről van szó ezen az ülésen, ez pedig amikor toborozzák, szállítják az embereket családmódon vagy erőszakkal, és azért, hogy kizsákmányolják őket. Hát tulajdonképpen eléggé lehetetlen feladatot kaptam, hogy az embercsempészetnek a nagyságát és az egész világon való gyakorlatát ecseteljen 10 perc alatt. Nem csak azért nehéz ez, mert kevés idő áll rendelkezésre, hanem azért is, mert eléggé rejtett, titkos ezeknek a, ezek, a, titkosak ezek a cselekmények, és különböző értelmezéseket fűznek hozzájuk, és még más tényezők is vannak. Épp ezért nagyon nehéz az embercsempészetet számokba inteni, vagy, vagy a jellegzetességeit meghatározni. Ugyanakkor meg kell mondani, hogy a legszisztematikusabb és átfogó kísérletek erre, amelyet a kényszermunkával kapcsolatos ILO becslésekkel, globális becslésekkel kapcsolatos. És úgy tudom, hogy az ILO-nak a képviselői is önök között van ma. Az embercsempeset és a kényszer munka közötti kapcsolatról továbbra is vita folyik. Pedig a kettő szoros kapcsolatban van egymással, és néha át is fedik egymást méghozzá jelentős mértékben. Épp ezért az ILO meghatározásai az embercsempészettel kapcsolatban, a szintek meghatározáson fontos. Ez a dokumentum 2012-ben került kibocsátásra, és 20,9 millió ember végez könyvszermunkát a világon, eh, az, és ez az utóbbi tíz évre jellemző. Több mint 14 millió közölők olyan körülmények között dolgozik, amely kényszermunkának felel meg, ez 68 százaléka az egész számnak. Ugyanakkor 4,5 millió erőszakos szexuális kizákmányolás áldozata. És ez teszi jogosultá azt, hogy közbelépjünk méghozzá a hagyományos kereteken kívülre lépjünk, amely korábban a szexuális kizsákmányolást tartotta szem előtt, de most az erőszakos kényszermunkára is figyelnünk kell. Az ázsiai és a csendes óceáni régióban kb. 50%-a az összes számoknak történik. A UNECT az tulajdonképpen itt működik, elsősorban Észak-Kínában, Vietnámban, Laopiliár, Myanmar, Kambodzsa és Tajföldön. Ezek tulajdonképpen az erőszak, a, a kényszermunkának a legnagyobb piacai. Szeretnék erről az, az a régióról beszélni, ugyanikos, ugyanis úgy tudom, hogy van egy, egy jelentés, amely az Európai Parlamentben elsősorban a dél ázsiai térségre fog koncentrálni. Ebben a régióban az elsősorban kényszermunka a tengeri iparban, házitartási munkában, mezőgazdaságban, szexuális kizsákmányolás, kényszerházasság és a többi áldozatai lesznek az emberek. Mivel kevés idő áll rendelkezésemre, szeretnék rámutatni két most mutatkozó trendre, tendenciára. Az egyik az önök számára is érdeklődést tarthat, mert ez egy új tendencia, és ezen kívül Európára is következményekkel jár. Nézzük először a Kínában a kényszerházasságok miatt történő embercsempészetet. Ez annak az eredménye, hogy évtizedeken keresztül az egygyerekes család volt a minta, és ezért túl sok férfi kevés nő van, akiket feleségül vehetnek, és ez egy hatalmas számot ér el 2020-ra. Ez azt jelenti, hogy a feleségek és a szexuális szolgáltatások iránt hatalmas igény mutatkozott. És ennek az eredménye az lett, hogy hogy család módon kényszerítik a nőket ezekre a szolgáltatásokra, ez a Kínával szomszédos és messzebbi országok állampolgárait érinti, akiket kényszerházasságra kényszerítenek. Elsősorban Myanmar és Vietnámban látjuk ezt, ugyanakkor más messzebbi országokban, például Kambodzsából is megtörténik. Ez a jelentős szám és a jövőben történt előrevetítések eh, komoly aggodalmat okoznak, és foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel. A kínai hatóságok felismerik a problémát, és próbálják eh, bevonni az érdekelt feleket a kérdés megoldásába. A másik jelenség, amelyre szeretnék rámutatni, Ez a tengeri élelmiszerfeldolgozó iparban jelentkezik. Tájföld az egyik legnagyobb halászati termék exportáló ország, és körülbelül két millió munkást alkalmaznak és nagyon sok miamári munkást, akik e, e, migráns munkát, akik e, Myanmarból, Laosból és Kambodzsából érkeznek az országba illegálisan. Mivel csökkennek a tajlandi öbölben a halállományok, egyre messzebbre kell kim hajózniuk a tengerre, és hosszú időket töltönek ott a halászat különben is egy nagyon kemény fizikai munka, és a munkakörülmények egyre kizsákmányolóbbak, e, mert az iparban a költségek és a verseny egyre növekednek, és épp ezért ez a e, e, munkakör kevésbé vonzó a tájföldiek számára, de mások számára is akik nem akarnak ilyen munkakörülmények között dolgozni. Ennek eredményeként a toborzók e, e, család módon próbálják toborozni az embereket kényszerrel nagyon sok jelentést volt az Associated Press-től például, amely rámutatott arra, hogy milyen körülmények között dolgoznak az emberek, verik őket, és néha akár meg is ölik őket. Az ellátási láncban nagyon nehéz rávilágítani, hogy az ilyen termékek honnan jönnek, vagy most kényszermunka alatt történtek-e, vagy más körülmények között. A táj kormány a tájföldi kormány felismerte ezt a problémát, és egy nemzeti prioritásként jelölte meg, és már megtette az első lépéseket arra, hogy új törvényeket hozzon a több mint egy millió migráns munkással kapcsolatban. Az ENSZ-nek az ügynökségeit is belevonták, hogy harcoljanak az erőszakos kényszermunka ellen és hogy segítsenek a táj kormánynak ebben a harcban. Ugyanakkor az európai érdekelt feleket is be kell vonni, épp ezért örülök annak, hogy ma itt felszólalhatok. Az emberi, a delegációk, az emberi jogi delegációk és a regionális kormányok és a magánágazat is szerepet kell, hogy játszon ebben a harcban. Azt hiszem, hogy letört a tíz percem, ezért szeretném önöknek megköszönni a ma reggel, eh, meghívást a ma délelőtre, és várom a következő óra alatt a véleménycserét. Köszönöm, köszönöm szépen, Ból úr. Pontosan 10 percet beszélt. Nem tudom, hogy vonalban tud elmaradni, vagy ki kell szállnia. Eh, marad az előadó. Akkor ezzel visszadom a szót. Uh Andrész asszonynak, hogy a kényszer munkáról val kapcsolatban és az ezen nem folytatott harcról beszámoljon az illó részéről. Parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A Junat részéről a kolléga remekül bemutatta az adatokat, illetve hogy mit tudunk a kényszermunkáról és az emberkereskedelem jelenlegi helyzetéről. Könnyebb a dolgom ezáltal, mert a megoldásokra összpontosíthatok, tetszik ez a munka megosztás. Ennek ellenére az első hozzászólásomban szeretnék néhány olyan információt is ismertetni, amely felhívja a figyelmünket az okokra, illetve az emberkereskedelem és a kényszer munka gazdasági vonatkozásaira, aztán az előadás a második felében a megoldásokra térnék rá. Nézzük a globális világméretű adatokat, ahogy a kolléga említette. Becsléseink szerint 21 millióra tehető a férfiak, nők, gyermekek száma az emberkereskedelemben, szexuális kizsákmányolásban, kényszermunka területén ez egy becsült szám, és nemzeti adatokra, számokra kell hagyatkoznunk, amelyekből összeadhatjuk a világméretű számokat, és az ILO eh, hamarosan az ENSZ ügynökségeivel együtt elkezdi majd a statisztikák gyűjtését, illetve feldolgozását. Visszatérve tehát az üzleti, gazdasági vonatkozásokra. Nagy üzlet az emberkereskedelem az ILO becslése szerint legalább 150 milliárd amerikai dollárra rúg az ezzel elérhető forgalom. Ez azt jelenti, hogy a profitnak a kétharmada a szexiparban keletkezik. És a 21 millió becsült áldozat nagyon sokszor éhbérért dolgozik a mezőgazdaságban, az építőiparban, a gyártás terén, illetve a bányákban, vagy a házi munkában. Az EU becslései szerint 180 ezer az érintetteknek a száma kényszermunka szolgáltatások keretében. A másik dolog, amit mondani szerettem volna, az illegális profit természetesen a társadalmunk számára elfogadhatatlan költségeket jelent. Először is aláássa a legális ágazatok tevékenységét, és lefelé nivellálásra kényszeríti a körülményeket. Nem csak rossz az üzleti tevékenység a vállalkozások számára, hanem óriási költség a társadalmak számára is, hogy az emberkereskedelmi, illetve a kényszermunka következményeit tudjuk orvosolni. Az elmaradt adóbevétel például, illetve az áldozatoknak a rehabilitációs költsége kiugróan magas. Azt látjuk, hogy az emberkereskedelem egyre szorosabban összekapcsolódik a globális szállítói láncokkal. Hallhattuk a táj példa alapján. Mostanában nagyon odafigyelünk a halászatra, de hasonló trendek tapasztalhatók más ágazatokban is. Például a gyáriparban, a ruhaiparban, illetve az elektronikai gyártásban is. Akkor, amikor alvállalkozásba hagyják a különböző gyártási tevékenységeket, ez sokszor azt jelenti, hogy a szállítói lánc ö, szereplőire terítik a felelősséget, és komoly veszélye van annak, hogy kényszermunka, illetve éhbérért dolgoztatott munka áll a háttérben. Ráadásul elég szegényes a munkaerőpiac szabályozása. Nagyon sokszor magánközvetítők eh, veszik fel ezeket a dolgozókat, és nem kapják meg a nekik járó bért. Harmadik feleket, közvetítőket kell, hogy eh, fizessenek ezek a munkavállalók, és minél több a közvetítő, annál nagyobb a veszélye, hogy kényszermunkáról van szó. Sok milliárdos eh, profitok termelődnek itt, és ez mind a küldő, mind a befogadó országok köreit érinti. A gazdasági globalizáció azt jelenti, hogy összefonódnak a gazdaságaink, a vállalkozásaink, és a világ számos táján ez lehetőségeket jelent, de a gyors illegális haszonszerzést is elősegíti sajnálatos módon a legtöbb elkövető megúszza büntetést nélkül, mert a határon átnyúló igazságszolgáltatás nehézkes és nem hatékony. Messze nem elég a büntetőpereknek, eljárásoknak a száma világméretekben, ez nem visszatartó erő. Nagyon kevés áldozat eh, kap kártérítést a szenvedéseért. Mi a teendő? hatalmas előrelépést tapasztalhattunk a jogalkotás terén az utóbbi években. Tavaly a munkavállalók, a munkáltatók, illetve a kormányok egy új jegyzőkönyvet fogadtak el a kényszermunkáról, amely az ILO 1930-as kényszermunka elleni egyezményének egy kiegészítő jegyzőkönyve kötelező érvénye. És ennek a jegyzőkönyvnek az a célja, hogy megelőzze, védelmet nyújtson, illetve kártérítést nyújtson a kényszermunka esetében. És az emberkereskedelem elleni ENSZ egyezmény végrehajtási intézkedéseinek is tekinthető ez. Ez egy új eszköz, és stratégiát jelent számunkra az emberkereskedelem és a kényszermunka ellen ez egy nagyon jó megelőző eszköz. Először is többet ér a megelőzés, mint a gyógymód. Ezért is fontos hangsúlyozni, hogy a munkaerőpiac viszonyaihoz alkalmazkodva kell elejét vennünk a kényszermunkának. Ehhez pedig a szociális védelembe kell befektetni, illetve az oktatásba, a képzésbe, különösen a veszélyeztetett háztartásokat bevonva. Ott, ahol a kényszermunka reális veszély. Számos beavatkozás első generációs projektek keretében valósul meg. Gyakran a kriminalizálása ezeknek a cselekményeknek, illetve a bűnöldöző szerveknek a fellépése eh, szerepelt a középpontban. Ez fontos, de nem elégséges. Tehát ezért fontos, hogy differenciáltabban reagáljunk, illetve megelőző stratégiákat érvényesítsünk. A munkaerőpiac irányítási kérdéseit, illetve a különböző vendégmunkásokkal kapcsolatos szabályok érvényesítését is előtérbe helyezi. Az emberkereskedelem elleni beavatkozás az első körben aránytalanul a felhozatalra és nem az igény oldalra koncentrált, pedig arra kellett volna. A potenciális áldozatokat tájékoztatni kell, de ugyanennyire fontos keres, kezelni a másik oldalt, vagyis az olcsó munka iránti igényt kell letörni. A tájhalászat, tájföldi halászat esete jól illusztrálja ezt. Az állam és a magánszektor teljes átvilágítására van szükség ahhoz, hogy ki tudjuk szűrni a kényszermunkát. A vállalkozásokat is fel kell arra szólítani, hogy a teljes beszállítói láncban érvényesítsék az előírásokat. Az emberi jogok a gazdaságban az ENSZ figyelmének a középpontjában állnak, és a cél, hogy a szakpolitikai, illetve a vállalkozási szintű intézkedések megtörténjenek. Egyes országokban jogszabályokat alkottak, amelyek előírják az emberkereskedelemmel kapcsolatos információszolgáltatást a vállalkozások számára. Ez üdvözlendő, segíti a tudatosítást, de ugyanakkor ki kell egészíteni egyéb jogszabályokkal, illetve a munkaerő a munkaerőpiaci felügyeletnek a szerepét kell erősíteni. A kényszermunkában dolgozók óriási többségét nem brutális hadurak rabolták el, bár erre is látunk egyébként szomorú példákat számos társadalomban, hanem a legtöbb munkavállaló legalábbis eredetileg önként vállalta ezt a szerepet. Tisztességes munkát keresett alapvetően, csak nem azt kapta. És nagyon sokszor egy távoli országban szenvednek az áldozatok. Úgyhogy az elsődleges prioritás. Itt a tisztességes körülmények megteremtése, és nem az úgynevezett megmentés kell, hogy legyen. Ki kell dolgozni az erre szolgáló megoldásokat az adott érintett ország jogszabályainak, munkaerőpiaci feltételeinek megfelelően. Tehát erre kell összpontosítanunk. Nagyon fontos, és az eszközben is hangsúlyozzuk ezt, tájékoztatni kell az érintetteket, illetve lehetővé kell számukra tenni, hogy meg tudják szervezni az ellenállást, a jogaik védelmét. Részt vettem egy háztartási dolgozók konferenciáján, első alkalommal került erre sor, hogy egyfajta szakszervezetet alkottak, és ez óriási erőt jelent. Erről biztosíthatom önöket. Tehát az a célja a stratégiának, hogy az emberkereskedelem megszűnjön, és minél gyorsabban ratifikálni kell a vonatkozó egyezményt. Az EU tagállamok széles körben támogatják, most már a ratifikálás és a végrehajtás van hátra. Köszönöm szépen. It was perfect. Köszönöm szépen, tökéletes volt a helyzet ismertető. Ah, és akkor Marketa Honkrovának adom meg a szót, aki a La Strada igazgatója Cseh köztársaságból, az emberkereskedelem ellen harcol ez a nagy nemzetközi szervezet, és ő pedig az áldozatok jogaira fog koncentrálni. Thank Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a meghívást. Nagyon örülök, hogy az ilyen fontos intézményeket képviselő emberek között szólhatok föl. Én a Strádának vagy a az igazgatója, amely egy nemzetközi szervezet, amely 5, 8 NGO-nak a hálózata. Mielőtt a La Strada számára dolgoztam volna, a női jogi szervezetekben dolgoztam. És most azt kérték, hogy az emberkereskedelemről beszéljek, elsősorban az áldozatok szám, szempontja számáról, egyrészt az emberkereskedelem, másrészt a kizsákmányolt emberek szempontjából tulajdonképpen a folyamatról szóló gondolataimat ki kell hagynom, ezeket leírtam, csak annyira szeretnék hang, hangsúlyt fektetni, hogy tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt nagyon messzire jutottunk el, mind nemzeti, európai és globális szinten a jogszabályok tekintetében. Amikor az áldozatok jogairól van szó, akkor láthatjuk, hogy olyan rendelkezések, eszközök születtek meg az emberkereskedelem ellen, amelyek elsősorban az emberek, az áldozatok jogairól kapcsolatos van. Az Európai Tanácsnak, az ENSZ-nek, az EU-nak különböző irányelvei és más törvényei. Ezekben a dokumentumokban elsősorban az, az áldozatok jogaira koncentrálnak. Ezt a megközelítést áll alkalmazzák. Tulajdonképpen, ha tudnánk, hogy mi jön, e, akkor jó lenne, de sajnos nem egy e, gömbben, e, egy buborékban dolgozunk, hiszen a mi megközelítésünk, tehát az áldozatok szempontjából való megközelítés sokszor ellentmond másfajta kereteknek, megközelítéseknek. Elsősorban most a szolgáltatók és a e, e, civil szervezetek e, szempontjából szeretnék beszélni az emberkereskedelemről. Az első konfliktus abban látszik, hogy ez az áldozatok központú megközelítés, amely az embercsempészet áldozatainak az em, ember, emberi jogi jogairól szól, e szemben a büntető jogi megközelítéssel azt jelenti, hogy az embercsempészet áldozatának a büntetőjogi érdekek fontosabbak, mint az áldozati értekek fel, figyelembevétele az áldozatoknak joga van az emberi jogaikhoz, akkor is, hogyha nem akarnak együttműködni a bíróságokkal vagy a nyomozóhatóságokkal, És nem szabad, hogy féljenek attól, hogy mi történik velük, hogyha nem eh, működnek együtt a rendőrséggel. Elnézést kérek, ha azt a kifejezést használom, hogy felhasználják a büntetőeljárás során ezeket az áldozatokat. Tehát nem olyan legális, nem szabad, hogy, hogy legális, vagy akár az életet veszélyeztető helyzetbe kerüljenek ezek a, az áldozatok az, a büntetőjogi eljárás után. Különböző migrációs politikák és ellenőrzések vannak. A migrációs politikában egyre jobban ellenőrzési és elnyomó intézkedéseket látjunk, elsősorban harmadik országok állampolgáraival szemben. Az, az embercsempészet áldozatáinak a, a jogait megsértik ezek a szakpolitikák. Az emberi és áldozatok jogai nagyon fontos kérdések minden politikában bármilyen fajta fenyegetés jelentkezik, drákoi intézkedéseket hoznak a nemzeti biztonság eh, eh, égisze alatt, és eh, elnyomják az áldozatok el, emberi jogokait, és tulajdonképpen eléggé alatomos módon megkurtítják őket. Nos, akkor mit tehetünk? Sajnos nem tudom ezt szélesebb körben kifejteni, de a az emberi jogi eh, és a más eh, állam érdekeket eh, kifejező érdekek közötti konfliktust nem csak a jogszabályok keretében, hanem a jogszabályok végrehajtásában kell figyelembe kell venni. Minden olyan rendelkezés, amely az emberkereskedelem áldozatainak a jogait védi, sérül, hogyha nem tartjuk tiszteletbe az emberi jogait ezeknek az áldozatoknak. Ezeket az, a jogokat állandóan szem előtt kell tartani, amikor új jogszabályokat hozunk. Most pedig három konkrét példát szeretnék felhozni. Ezek a, mutatják a legnagyobb szakadékot a jogszabályok és az emberi jogok között az első az azonosítása az emberkereskedelem áldozatának. A rendelkezések magas szintűek, de ezeknek a rendelkezéseknek az el, e, áttétele e, a nemzeti jogszabályokban megtörténik, és e, az, ebben a, ezen a területen dolgozó emberek nagyon jól képzettek de ugyanakkor a, az első sorban dolgozó emberek, például a rendőrségi alkalmazottak, az ügyészek, eh, még mindig nem ismerik eléggé ezeknek a kérdéseknek az érzékeny voltát, tehát hogy hogyan azonosítsák ezeket a személyeket. És tulajdonképpen eh, a, a különböző réseken ezek az emberek kihullanak. Például szeretnék eh, utalni egy olyan olasz ügyfelünkre, akit elraboltak Olaszországból Afrikába, és eh, hamis útlevéle utaztatták. A cseh határon elfogták, és 12 órán belül a kiadatási végzést megkapta és kitoloncolták. Hogyha egy bevándorlási civil szervezet nem kapott volna ellen, erről információt, akkor már visszatoloncolták volna ezt a szemét. Aztán egy, a legnagyobb embercsempészeti hálózatban, a cseh köztársaságban 150 munkavállalót kizsákmányoltak az erdős, erdészeti iparban. És öt éve már folytak a, a nyomozások, de sajnos nem egészen értjük, hogy a nyomozó hatóságoknak elé miért nem embercsempészetként került ez az ügy több kisebb nyomozás történt, ahol visszadobták ezeket az ügyöket, és az öt év után az, a Cseh Alkotmánybíróság most fog dönteni a tisztességes eljáráshoz való jog és az európai egyezmény, amely az embercsere kereskedelemben részvevő személyek bíróság elé állításával foglalkozik, ezek alapján ez az ügy az Európai Emberi Jogi Bíróság elé kerülhet. Ezekben az esetekben felmerül a kérdés, hogy itt a tudás hiányáról, az ismeretek hiányáról van szó, vagy más okokról. Minden esetre szükség van arra, hogy az érdekelt feleket minden szélen, minden területen képezzük. Most akkor nézzük a kártérítésnek a kérdését. Ez egy nagyon fontos joga az emberkereskedelem áldozatának, de nagyon nehéz ezt gyakorolni ugyanis nem elég tájékoztatás áll rendelkezésre az áldozatnak, csak a civil szervezetek tudnak erről, de nekik nincs meg a megfelelő kapacitásuk vagy hozzáférésük az áldozathoz. Tehát a tájékoztatáshoz való hozzáférés nagyon korlátozott. Aztán a szakembereknek a képzése nem elegendő. Az ügyvédek, a különböző bíróságú tisztviselők nem ismerik a kártérítési jogokat ugyanakkor ezeket a jogokat más jogok sértik, például, hogy van-e tartózkodás, engedélye az áldozatnak, maradhat ebben az országban, amíg a kártérítést megkapja. A végül pedig a büntetlenségi rendelkezés kérdése. Az áldozatokat nem lehet megbüntetni ezekért a törvényellenes cselekményekért tulajdonképpen garantálni kellene az áldozatnak azt, hogy a jogait megvédik. Ugyanakkor azt látjuk, hogy rendszeresen megsértik ezeket a jogokat, ennek pedig a, a, ok, egyik oka az, hogy e, az államnak joga van arra, hogy ne indítson büntető eljárást, és ez azt jelenti, hogy ők a hatáskörükben dönthetnek arról, hogy eljárást indítanak-e e, vagy nem. Ezeket a gondolatokat szerettem volna megosztani önökkel, de hát kevés volt az időm, de rá kérdezhetnek dolgokra. Végül pedig e ugyan előre léptünk, de még sokat kell tennünk a jogi eljárásokat illetően, és a, nagyon fontos, hogy a jogszabályokat a gyakorlatban is megvalósítsuk. Fontos, hogy a jogi rendelkezések ne aknázzák alá, ne ássák alá a többi rendelkezéseket. Nagyon fontos, hogy a áldozatnak az alapvető jogait megőrizzék, és e, feltétel nélkül nem jutalomként biztosítsák ezeket. Az áldozatok e, nek azért van erre e, joga, mert az alapvető emberi jogaikat megsértik az ember szemcsempészet során. Muchísimas gracias, señora Ankrova. Ahora voy a... Akkor meg is adom a, vagy köszönöm a szót Ankrova asszonynak, és e, Szóké Szakuri Dádu asszonynak szeretném megadni a szót, aki uh, e, Vasiliádu asszony asszisztense, aki az Európai Unió koordinátora emberkereskedelmi kérdésekben. Sajnos utolsó pillanatban ki kellett, hogy mentse magát, ezért Ceciliádó asszonyt köszöntjük körükben, Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Ma az EU emberkereskedelmi elleni koordinátorát képviselem aki logisztikai jogból nem tud most itt lenni. Hát őt helyettesítem. Megkért, hogy adjam át köszönetét a parlamentnek azért az elkötelezettségét, amelyel az emberkereskedelem kérdését kezelik, illetve fellépnek ellene. Szeretnék arról beszélni, hogy mi a koordinátor szerepe. Technikailag ez az EU jogi eszközének, jogalapjának az egyik cikkében szerepel, hogy legyen egy koordinátor. És stratégiai szakpolitikai iránymutatással szolgál a koordinátor az unió, illetve az intézmények számára, és külső irányba. A meghallgatás címe alapján azt mondhatjuk, hogy itt az emberkereskedelem külső dimenzióiról, vonatkozásairól van szó, illetve hogy az EU szakpolitikái hogyan kezelik ezt a területet. Konstruktívabb lett volna talán, hogyha azzal kezdem, hogy hogy fest az EU dimenzió, illetve az EU-n belül hogyan látjuk ezt a kérdéskört, szemben a külkapcsolatokkal, mégis ezzel szeretném kezdeni. Nos, az emberkereskedelem súlyos emberi jogsértés, súlyos bűncselekmény, nemzetek feletti bűncselekmény, egyetlen ország sem tud ellene hatékonyan fellépni önmagában, egyedül. Ahogyan elnök asszonytól nagyon helyesen hallhattuk, az emberkereskedelem arról szól, hogy embereket adnak, vesznek szolgáltatásként, illetve áruként. Itt élő emberekről van szó, és mindezt a profit irányítja, illetve a kereslet és a kínálat törvényei. vannak vétlen résztvevő is az, embercsere, az ember kereskedelemnek. Alapvetően mi azt mondjuk, hogy a profit irányítja, illetve tehető felelőssé az emberkereskedelemért, és nem azok, akik ebben érintettek. Az alapjogi karta szintén rögzíti ezt a cselekményt, illetve az ezzel kapcsolatos jogokat. Alapvetően az emberkereskedelem elleni harc arról szól, hogy az alapjogoknak érvényt szerzünk, illetve az elsődleges joganyagot végrehajtjuk. Bizonyos ö, szerződéses szakaszok, illetve cikkek a legális bevándorlást szabályozzák, illetve más szakaszok pedig az igazságügyi együttműködést. Szakpolitika és jogi keretek állnak a rendelkezésünkre, és alapvetően épp egy áldozatokra összpontosító kezelési keret alakult ki. Multidisziplináris keretről van szó, amely ugyanakkor finom hangolt az Európai Unió belső vonatkozásában, illetve a nem EU tagállamok a külső kapcsolatok szempontjából is az Európai Bizottság számára. Ez egy nagyon aktív időszak. Az első jelentésen dolgozunk, amely az EU szintű emberkereskedem elleni erőfeszítések eredményét mutatja be az irányelv alapján, illetve az első jogkövetési szabályossági jelentésen is dolgozunk már, amely azt mutatja be, hogy a rendelkezéseket hogyan érvényesítik a tagállamok. 2013 áprilisára kellett volna egyébként elkészülni ennek, az volt az eredeti határidő, de mindössze kettő tagállam ö, értesített bennünket arról, hogy részlegesen átültette a jogszabályaiba a, az irányelvet. Az európai ö, biztonság, illetve emberi jogi terület érintett ebben a kérdéskörben. Tehát azt mondhatjuk, hogy mivel a migráció globális jelenség, az emberkereskedelem, az emberi jogok szintén globálisan eh, kezelendők, hiszen globális kihívást képviselnek. Én most statisztikákat fogok használni, nem hivatkozom becslésekre. 2010 és 2012 között 30.146 emberkereskedelem áldozatot regisztráltak EU szinten, ami nem tükrözi a valós helyzetet, nem a terepviszonyokat mutatja, hanem sokkal magasabb a valódi számbecsléseink szerint. A nem Európai Uniós áldozatok száma, akiket nálunk azonosítottak, hiszen itt 65%-a az áldozatoknak unión belüli, a statisztikáink szerint a külső áldozatok nigériak, braziliaiak, kínaiak, illetve Oroszország és Brazília a kibocsátó forrás egyeseket becsempésztek, mások illegális bevándorlóként kerültek be. Ne keverjük a terminológiát, tisztázunk bizonyos dolgokat. Tehát az emberkereskedelem és a rabszolgamunka, vagy az égbérért végzett munka, az két külön jelenség. És az ember csempészet is egy külön fogalom, tehát ne keverjük össze ezeket. kulcsfontosságú a megelőzés, és erre még visszatérek. Az EU jogszabályai a tagállamokat arra kötelezik, hogy csökkentsék azt az igényt, amely mindenféle visszaélésre ad alapot, illetve arra ösztönöz. Hát többféle módon kell ezt megtenniük, és számos területre kiterjed ez a megelőző tevékenység. 2009-ben cselekvésorientált dokumentumot dolgozott ki az EU, és most már a teljes emberkereskedelem felszámolására törekszünk, ez a kitűzött célunk. Minden párbeszéd célja, a tárgyalásaink célja a nem EU e, országokkal, hogy az emberkereskedelem szűnjön meg. 2012-ben a tanács elfogadott egy prioritás listát azokról az országokról, régiókról, amelyekkel az EU igyekszik együttműködni az emberkereskedelem megszüntetése érdekében. Ide sorolandó Albánia, Brazília, e, Kína, e, Dominikai Köztársaság, Marokkó, az Orosz Federáció, Törökország, Vietnám, az Nyugat-Balkán, a szomszédsági övezet, illetve Latin Amerika, a karibi térség és a nyugat-afrikai régió is többek között. Kulcsfontosságú a finanszírozás, az egyik legnagyobb adományozó, illetve donor az EU ezen a területen. Rengeteg projektet finanszírozunk az EU emberkereskedelem elleni munkát mutató honlapján olvashatók a részletek. Tehát minden fillért ki kell használnunk a finanszírozásban, szeretnénk hatást elérni, és soron kell követnünk, számon kell tartanunk, hogy mi az, ami beválik, mi az, ami kevésbé válik be. Tehát a stratégia készen áll, elindult a folyamat, és ma van a pályázat beadásának a határideje, tehát ezekből alakul majd ki, hogy a tevékenységünk hogyan folytatódik. Globális migrációs és mobilitási megközelítést kell alkalmaznunk. Számos mobilitási partnerség áll ennek a hátterében Marokkót, Tunéziát, illetve Jordániát említeném. És emberkereskedelmi rendelkezések is szerepelnek ezekben a megállapodásokban. Az emberi jogi párbeszédek középpontjában állnak ezek a kérdések szintén, számos országgal folytat az EU ilyen párbeszéd, párbeszédet. Aztán Afrikával szintén olyan kapcsolatokat alakítunk ki, hogy a kártumi folyamat keretében az emberkereskedelemre is kitérjünk, illetve szeretnénk kezelni ezt a problémakört. Aztán nem régiben Nigériával alakítottunk ki egy erre vonatkozó közös programot az emberkereskedelme ellen. És Brazíliában szintén folynak az egyeztetéseink, ezek között szerepelnek emberkereskedelem elleni megfontolások, és a stabilizá... stabilizációs és társulási tárgyalásaink a nyugat-balkáni országokkal, illetve a keleti partnerség országaival szintén ilyen elemekre is kiterjednek a civil társadalom bevonása szintén nagyon fontos. Egyenjogú partnernek tekinti az EU a civil társadalmat. A jogszabályos utal rájuk. Számos projektet finanszíroztunk, az egyik legfrissebb három éves projekt, csak nem 11 millió eurós összeggel. A Vörös Keresztel, illetve a Vörös Félholdal való együttműködést szolgálja nem EU-s országokban. A migránsok jogait szeretnénk ezzel elősegíteni, illetve jogait, jogaikat szeretnénk képviselni és védeni. Erről is bővebben olvashatnak a honlapon. Azzal szeretném zárni, hogy nagyon sok minden történt, rendelkezésünkre áll egy jó és működőképes keret. Most viszont ideje, hogy lássuk az eredményeket, a végrehajtás tapasztalatait begyűjtsük. Mi történik a gyakorlatban, értékelnünk kell, hogy a keret milyen eredményeket hoz, hogy tovább tudjunk lépni. És zárásképpen annyit mondanék, az emberkereskedelem valódi emberekről szól, emberek adásvételéről szól, tehát ezért is kategórikus imperatívus, hogy itt tevékenykedjünk, és az ő érdeküket szolgáljuk, megvédjük őket. Úgyhogy a kérdéseket tekintve rendelkezésükre állok. Köszönöm. Ahora vamos a escuchar eh, a lo... Köszönöm szépen, és eh, akkor átadjuk a szót most a kollégáknak, akik eh, hozzászólásokat tehetnek meg, vagy kérdéseket is feltehetnek. Ostrovics kolléga parancsoljon. Thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen, hogy megszervezték ezt az ülést, hogy, és hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel nagyon nagyra értékeljük a különböző forrásokból érkező információt, és egy kérdésre szeretnék koncentrálni, például az adatgyűjtés, vagy pedig az azonosítása az áldozatoknak, és a, ennek a folyamatnak a nyilvántartása és nyomon követése. Nincsenek pontos információink, nem fontos adatokat használunk. Tulajdonképpen elveszítjük a fonalat útközben. Az EU stratégiája amelyet 2011-ben, 2012-ben fogadott el, azt írja elő, hogy az EU egészére egy adatgyűjtési rendszert állítsunk fel 2014-re. Tudna erről többet mondani, hogy milyen eredményeket értek el mostanra, és mi, milyen feladat marad még? Aztán talán az előadók közül valaki kifejthetné a bűnöldöző szerveknek az adminisztratív közigazgatási kapacitását, akiknek, ezeknek a szerveknek kell az emberkereskedelem ellen harcolnia. Hogyan látja, eh, hogyan lehetne egy jobb, eh, eh, magasabb szintű szervezetet elérni, hogy az EU tagállamok tudjanak foglalkozni ezzel a helyzettel. És hogyan lehetne a határokon átnyúló együttműködést növelni a nemzeti hatóságok között azért, hogy ez ellen a jelenség ellen harcoljunk. Köszönjük szépen, Páncéri úr! Igen, nekem néhány kérdésem lenne a vendége referenseinkkel kapcsolatban. Tehát Először is tudjuk, hogy egy nagyon bonyolult, összetett nemzetközi jelenségről van szó, amikor az emberkereskedelemről beszélünk. Ez egy olyan üzlet, ami 51 milliárd dollárra satszolnak évente, hiszen különböző formája is van. Van a szexuális kizsákmányolás, a kényszermunka és a gyermekek kizsákmányolása, és egyéb más. Ezzel kapcsolatban egy dolgot szeretnék megkérdezni. Mit gondolnak önök az nemzetközi jogszabályokkal kapcsolatban az emberkereskedelem visszaszorításával kapcsolatban nem kellene valami változtatni, nem kellene további dinamikáról gondoskodni, nem kellene esetlegesen pénzügyi ellenőrzéseket például fiskális területen végrehajtani, illetve egyéb ellenőrzéseket mert azért vannak itt ellentmondások. Ugye az áldozatok oldaláról megközelítjük a dolgot, illetve a tettesek részéről, de hát tehát, hogy milyen oldalról próbáljunk meg küzdeni előtte. De hát például gondolok olyan nőkre, akik például bevándoroltak valahova, és egészen paradox módon van előfordulhat az, hogy, hogy őket büntetik bizonyos esetekben. Tehát gyakorlatilag itt azért nagyon fontos a támogatás kérdése, illetve az áldozatok tényleges védelme hiszen bizonyos esetekben az áldozatok nem részesülnek megfelelő védelemben, például gyakran gyermekek vagy kiskorúakra gondolok. Mit gondolnak, nem lenne szükséges, hogy ezen a területen is erőteljesebben lépjünk föl? És még érdekelne egy dolog, mégpedig Andes asszony említette, ez egy bizonyos szintű szakszervezetet érintett, amit elmondott, tehát gyakorlatilag nem értettem teljesen, ennek hagyományos szakszervezetekkel is kapcsolata volt, mondjuk az EGB-vel, vagy más nemzetközi európai szintű szakszervezetekkel, ami oda vezetett, hogy gyakorlatilag a szakszervezetek érzékenységét sikerült ezzel a témával kapcsolatban növelni, illetve hát milyen eredményeket hozott ez a munka, mert azt gondolom, hogy ez lehetne egy olyan pont, amivel kapcsolatban a szakszervezetek igenis erőteljesebben vehetnek részt a munkában. Jó, Pillár, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönjük a szakembereknek ezeket a gondolatokat, amelyek mind a javítás felé mutatnak. A meghallgatás arról szól, hogy mit tehet az EU a külkapcsolatai során hiszen ha megnézzük azt, hogy mi történt eddig, akkor láthatjuk, hogy az EU elsősorban a belső dimenzióra koncentrál. Tehát az a 2016-ban befejeződő EU stratégiában fontos, hogy a külső dimenzióra is koncentráljunk. Elsősorban az EU koordinátornak címezném ez, hogy ön felsorolta a prioritásokat az EU külügyi kapcsolataiban. Látja, lát -e szükségletet arra, hogy kiigazítsuk ezt, más országokat is bevonjunk, vagy lehet-e javítani a szorosabb együttműködésen. Pancéri úr épp most említette a gyermekeknek a kiszolgáltatottságát. Ugyanis az EU-s stratégiai dokumentumban erre mint egy trendre mutatunk rá, és azt is írjuk, hogy 2015 első felében felmérik ezt a helyzetet hol tartanak most ezzel. És e, Angie asszony beszélt egy más kérdésről is, és pedig, hogy ne elsősorban az áldozatok, hanem a munkavállalók szempontjából tekintsek, tehát hogy a kezükbe e, erőt adhassunk. Na most, hogy e, hogyan történik ez a, például a háztartási alkalmazottaknál, tehát a munkaerő, munkahelyek szempontjából. Az ENSZ képviselője azt mondta, hogy nem sokára lesz egy jelentés az ázsiai régióról ez egy része lesz ennek a jelentésnek, de tulajdonképpen az egész világra koncentrál majd a jelentés, és tudom, hogy Brazíliában például elsősorban a gyerekekről lehet szó a háztartási alkalmazottként való alkalmazásakról. Itt említette hogy 50% az emberkereskedem áldozatainak erről a vidékről származik, tehát releváns ez a kérdés. És azt hiszem, hogy Osztrovics úr kérdezte, hogy az EU intézményei hogyan harcolnak a szervezet bűnösség ellen, hogyan végezték ezt a munkát, és sikeresek voltak ebben. Vagy ahogy Ronkova asszony mondta, azok az emberek, akik az első sorokban harcolnak, például a Frontexnek az emberei, a múltban azon már az embereskedelmet, vajon megfelelően képezték-e őket, vannak -e erre jó példák? Tehát erről többet kell tudnunk. Aztán, jaj, hát olyan sok kérdés van, és nyilvánvalóan, amikor a jelentéssel foglalkozunk, akkor nyilvánvalóan a meghallgatáson kívül is lesznek még kérdéseink. Nézzem, hogy van-e még más. Talán mindegyik olyan kérdést kihagyom, amelyikre már a kollégák reflektáltak. Igen, az ön tapasztalata alapján az EU delegációk ott az országokban, például a prioritás országokban, vagy másokat, hogyan vonják be ebbe a munkába. Például a háztartási alkalmazottak kérdésében az öbölbeli együttműködés elegendő-e, vagy pedig, vagy pedig jobban be kell vonni az EU-t is. Köszönöm szépen. Köszönjük, Rockbell asszony. Igen, nagyon köszönöm, és azt gondolom, hogy további cserére fog sor kerülni még ezen a héten. Lokbiller asszony a jelentéstevője az Európai Parlament ilyen irányú jelentésének, és ezért is nagyon is valószínű, hogy a továbbiakban is kérdésekkel fog önökhöz fordulni. Lókpiller asszonynak is nagyon köszönjük, és természetesen a referensek további információkra is rendelkezésükre állnak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, köszönjük ezeket az érdekes előadásokat. Nagyon sok releváns kérdést feltettek már a kollégák, és további kérdéseim lennének, a saját nyelvemen fogok, fogom folytatni hollandul. overschrijdend wat globaal. Azt hiszem, hogy eh, bennünket illetően európai szinten foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel. Mindig is egy átfogó megközelítést javasoltam az emberkereskedelemmel kapcsolatban, elsősorban határ és rendészeti szervekkel kapcsolatban. Hogyha megvizsgáljuk az európai jogszabályokat, a különböző eszközöket, a különböző szakpolitikai irányzatokat, a finanszírozási irányzatokat, akkor felmerül a kérdés, hogy megértsük, hogy mely eszközök lennének a leghatásosabbak. És azt hiszem, számunkra mind fontos lenne, hogy ezt ismerjük. A második kérdésem. Jelenleg nagyon változékeny a helyzet a külső, keleti és nyugati határainkon. Az ukrajnai, az oroszokkal való konfliktus, és ezt jelenti. Lát-e konkrét következményeit ezeknek a lépéseknek az emberkereskedelem terén? nem lehetne jobban elébe menni a dolgoknak, proaktívebben hozzáállni, hogy ezt a, az emberkereskedelmi áramlást megakadályozzuk? És nem kellene-e a figyelmet felkelteni a saját állampolgáraink körében azzal kapcsolatban, hogy mi milyen szerepet játszhatunk? Ez ugyanis lényeges ennek a kérdésnek a megoldásában. Köszönöm. Muchas gracias. Ahora daré la palabra. Köszönöm szépen. És most a meghívott referenseink még egyszer hozzászólhatnak. Boll úrnak is szerettem volna még egy kérdést feltenni. Boll úr, ugye itt van még mert hall minket, ugye? Azt szeretném volna megkérdezni, hogy a két új tendenciával mi a helyzet a kényszerházasságok kérdésében, Kínában, illetve beszélt még egy másik jelenségről is, akik a halászati iparban kényszermunkára tájföldön kényszermunkára vannak kényszerítve, különböző hajókon, halászhajókon. Érdekelne az, hogy honnan kaphatnánk további információkat, részletesebb információkat ezekről a jelenségekről, hiszen itt a mai napon nem tudunk minden részletre kiterjedően megbeszélni ezeket a témákat, nincs arra időnk itt, de engem nagyon is érdekelne az, hogy az európai vállalatokra, akik végső soron eh, ennek a profitőrei végső soron, hogy elővelük a helyzet, akik gyakorlatilag ebből a kényszermunkából profitálnak, illetve hát a kényszerházasságok kérdése Kínában is érdekelne. Ugyanaz a kör folyamat érvényesül itt is, tehát gyakorlatilag a szexuális kizsákmányolás kényszerházasság, ez gyakorlatilag ugyanaz a körforgásnak a részei, vagy itt valamilyen új tényezők is szerepet játszanak. Tehát ez a két dolog, ami részletesen is érdekel engem, mert őszintén szóval ezeken a területeken nem ismerem annyira a helyzetet, és ezért most ellentétes sorrendben szeretnék eljárni. Boll úr, hogyha még egy kicsit ráér, akkor nagyon megköszönném, hogyha még itt maradna a körünkben. Ha így van, akkor fordított sorrendben kezdjük el a hozzászásokat. Kiliátó asszony parancsoljon. Good. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jó kérdéseket. Igyekszem mindegyikre kitérni. Hadd kezdjem fordított sorrendben. Lochbiller asszony legutóbb említett kérdésével. A prioritást jelentő országok, illetve régiók listája egy tanácsi következtetésben fogalmazódott meg. És ez úgy szól, hogy rendszeresen felül kell vizsgálni a listát. Ezzel együtt tulajdonképpen valójában a prioritásaink felülvizsgálatáról van szó. Az EU stratégiája 2016-ban lejár, tehát ideje, hogy elkezdjünk gondolkodni a 2016-ot követő EU stratégiáról. A, az emberkereskedelem külső dimenziójával kapcsolatos munka jól példázza a koordinációt, az egyeztetéseket a különböző EU intézmények között. A külszolgálattal egyeztetünk, az egyéb bizottsági szolgálatokkal, továbbá az EU delegációkat mobilizáljuk, mozgósítjuk prioritástól függően ezen a területen. Tehát a delegáció kulcs szerepet visz a terepen, a helyszínen. A gyermekek veszélyeztetettsége szintén egy nagyon fontos probléma. Az Európol eh, ezt beazonosította, felhívta rá a figyelmet. Örömmel jelenthetem, hogy aktív munkát végzünk téren. A bejáratnál elhelyeztem néhány dokumentumot arról, hogy 2014-ben az Európai Bizottság, illetve az Alapjogi Ügynökség a gyermekek helyzetéről, a szülők nélkül, szülői felügyelet nélkül maradt gyermekek helyzetéről adatokat tett közé, lefordítottuk az összes EU nyelvre, a gyakorlati szakemberek tapasztalatait mutatja be ez a dokumentum. És szeretnénk ezzel bemutatni, hogy etéren milyen tevékenységeink vannak. A, az áldozatok joga, jogvédelme a másik terület. Valójában olyan emberekről beszélünk, akik jobb életet keresnek maguknak, de szörnyű bűncselekmény áldozataivá válnak. És van egy sor a védelmüket biztosító intézkedés, ehhez kell hozzáférést biztosítani számukra. A jogaikról áttekintő tájékoztatót állítunk össze, és az általuk beszélt értett nyelveken igyekszünk, illetve az EU nyelvein elérhetővé tenni, és ezt nemzeti szinten szeretnénk előmozdítani. Elhangzott kérdés arra is, hogy a gyermekek veszélyeztetett csoportjával foglalkozó felmérések, tanulmányok készülnek. A véglegesítés fázisánál tartunk, úgyhogy hamarosan bemutatjuk majd, és az Európai Parlamentet is tájékoztatjuk a megállapításokról. Az EU jogalkotása mit tesz időközben? Feltételezem, hogy lehetőségünk adódik megállapítani, mi működik, mi nem a szerződések őreiként 2015-ben az első szabályossági jelentést ki fogjuk adni arról, hogy az irányelvet hogyan ültették át a tagállamok és hogyan hajtják végre. Azután a rendvédelmi szervek szerepe is nagyon fontos. Erre is rákérdeztek, és mi, mik az eredmények. Nagyon sok minden zajlik, az Europol rendkívül aktív. A saját programjait viszi az impact az egyik, illetve a szakpolitikai kérdéskörök széles e, területe. Rendszeres tájékoztatást kapunk az eredményekről. Határozottan hisszük, hogy szélesebb együttműködésre van szükség, és hogy a tagállamok a saját eredményeiket szélesebb körben közé kellene, hogy tegyék a finanszírozási lehetőségek rendelkezésre állnak, a tagállamok, illetve a rendvédelmi szervek is élnek a lehetőségekkel. Az új belbiztonsági alap, illetve a határőrizeti alap szintén rendelkezésre áll, és két pályázatot is kiírunk az év második felében ezen a területen. Aztán egy másik fontos felvetés, hogy adatokra van szükség. Az adatok kulcsfontosságúak az Európai Bizottságnál. Mi keservesen szereztük meg ezt a tanulságot, az Eurostat munkadokumentumokat tett bizonyos adatokkal közé. Rá kellett jönnünk, hogy nagyon nehéz megbízható statisztikákat gyűjteni, azokkal rendelkezni, de ez nem azt jelenti, hogy ne is törekedjünk erre. Mert fontos, hogy tájékozottak legyünk a szakpolitikánk formálásakor de hogyha egyetlen egy áldozat lenne csak ezen a területen, akkor is erkölcsi kötelességünk kiállni mellette, és orvosolni azt a problémát, ami őt áldozattá tette. Nagyon fontos, hogy uniós szinten az adatgyűjtést kidolgozzuk, elősegítsük. A félidős jelentésben ezt meg is fogalmazzuk majd részletesen, illetve az emberkereskedelem elleni tevékenységünket bemutató honlapon olvashatók a részletek. A munkaközvetítőknek a szerepe szintén fontos, és ez elhangzott korábban. A Eurofound-dal Dublinban együttműködünk, egy tanulmányt készítünk, pontosan a munkaerőpiaci közvetítők szerepe az emberkereskedelemben, ez érdekel bennünket. A következő hónapok során várhatók ennek az eredményei. Ezzel párhuzamosan az Európai Üzleti Koalíció az emberkereskedelem ellen kezdeményezést is elindítjuk, amelynek az a célja, hogy a jó erőket mozgósítsuk a gazdaságban, és megszabadítsuk a kizsákmányolástól, a visszaélésektől, az emberkereskedelemtől a gazdaságot. Az EU jogszabályai a jogi személyek emberkereskedelem esetén viselt felelősségéről rendelkeznek. Tehát itt nem csak társadalmi felelősségről, hanem jogi felelősségről is szó van, jogi személyiségű társaságok esetében. Tehát amely társaság bármilyen módon emberkereskedelmen vesz részt, az felelősségre vonható. És nagyon fontos a források kérdése, hiszen itt sok milliárdos haszonról beszélünk, a pénzfolyamatok nyomon követhetők, nyomon kell követnünk ezeket. Az Európol éppen nyomozást folytat, hamarosan részleteket is eh, megtudhatunk majd erről. Tehát ez egy olyan terület, amelyet aktívan vizsgálunk, és a jövőben szeretnénk itt előrelépni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Márka Techronková. Köszönjük szépen ezeket az érdekes kérdéseket és megjegyzéseket. Nem válaszolok mindegyikre, mert már mások szerethetnének talán hozzászólni, és már némelyiket foglalkoztak is. Az egyik kérdés a bűnügyi nyomozás során az azonosítás kérdése. A bűnöldöző hatóságok munkája során előre léptünk. Minden évben a, egyre több ítélet születik emberkereskedelmi ügyekkel kapcsolatban. Nem azért, mert növekedett az emberkereskedelmi eseteknek a száma, hanem azért, mert az azonosítása egyre javul. Azt hiszem, hogy persze ennél sokkal többen vannak az emberkereskedelem áldozatai, és a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy az ember eh, kereskedelem, embercsempészet eh, eh, cselekményeiért való elítélés nagyon nehéz a bíróságok számára. Azért, mert ezek a bűncselekmények akár kisebb bűncselekményekre oszlanak, például 12 fizikai bántalmazás, stb. Mert például nem teljesül az ember csempészettel kereskedelme kapcsolatos mindegyik feltétel, ezért kell ezeket kisebb egységekre bontani. Ezért szeretnénk, eh, hogyha valóban eh, emberkereskedelemmel kapcsolatos ítéletek eh, szeretnének. Ezért nem csak a határokon való azonosítás fontos, hanem az összes résztvevő elsősorban a potenciális áldozat azonosítása. Nagyon gyakran hazaküldenek embereket ugyanabba az országba, ahonnan kicsempészték őket. Ezért nagyon fontos, hogy interdisziplináris csapatokat a, állítsunk fel, akik azonosítanák ezeket a Két dolgot szeretnék még mondani. Az egyik a, a szakszervezetek kérdése. Sajnos közismert, hogy a korábbi szovjet blokk országaiban a szakszervezetek még mindig a régi rossz hírnevük miatt ellenharcolnak, hogy az emberek, a munkavállalók jogaiért harcolhassanak. A cseh szakszervezetek egy európai panelt hívtak meg, és az egyik nyilatkozatuk az volt, hogy igazából nem akarjuk, hogy a migránsok azok a, belépjenek a szakszervezetbe. Szeretnénk, hogyha ez csak a cseh munkavállalóké maradna tehát ezért nagyon fontos, hogy a szakszervezeteknek a munkáját figyelemmel kísérjük, és sajnos a mi régiónkban több évtizedbe fog még telni, hogy megváltoztassuk a szakszervezetek munkáját, hogy olyan legyen, mint Latin Amerikában. Az utolsó kérdés, a megelőzés kérdése, ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, de nem csak az áldozatok szempontjából, hanem a munkaadók, a vállalkozások és a, a kereslet oldaláról. Hogyha csak a munka, az olcsó munkaerő fogja szabályozni a keresletet, akkor nem hiszem, hogy megoldható a probléma. Tehát figyelembe kell venni, hogy ha ismerjük is a kockázatokat, nagyon sokan ezek közül az emberek között olyan körülmények között élnek, hogy még akkor is vállalják e, a veszélyeket, tehát itt az eredeti okokat kell megkeresni, hogy miért e, mennek el a saját országaikban az e, emberek. Aztán nézzük most az áldozatok és az elkövetőknek a kezelését, a velük való bánásmódot. Módot. Például van egy eset, ahol egy marihuana telep volt, ahol szörnyű körülmények között tartottak embereket, akár a testi épségüket is veszélyeztettek, és volt egy, egy olyan eset, ahol egy szemét hónapokon át befalaszták, tényleg hónapokig egy felhúzott fal fel, mögött kellett ételne, hogy gondoskodjon a marihuana növényekről mégis ugyanolyan előzetes bőrözetben tartották, mint az elkövetőket, és nem tudták megvédeni ezt a szemét a, attól, hogy ne büntessék meg. Tehát hatalmas munka vár még ránk, hogy elválasszuk a, az elkövetőket az áldozatokkal, és használni kell ezt a nem büntethetőség fogalmat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Beáte Andrész asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék visszakérni a fogalmak és meghatározások kérdéséhez, ez az adatokkal is kapcsolatos. Tehát hogyan használunk jogi meghatározásokat? Lényegében három jogi fogalomról van szó. Tehát az emberkereskedelem, a kényszermunka és ezek egymástól különálló fogalmak, de azért vannak áll, átfedések. A rabszolgaság fogalma is ide tartozik még. A jogszabályok terén vannak új válaszok. Ugyanis a kényszer munka egy nagyon széles körű fogalom, amely a kényszerítés fogalmába tartozik. Akkor a statisztikai adatok valószínűleg más képet mutatnak, hiszen a különböző kategóriákban, tehát a kényszerítés, a munkavállalás során való kényszerítés kategóriájában nagyon sokan bele tartoznának, és különböző prioritásokat kell akkor megállapítani. Tehát, hogyha megnézzük, hogy melyik kategóriában van a legtöbb áldozat, például a hagyományos munkavállalásban, lehet, hogy némelyikük valóban migráltak, lehet, hogy mások nem. És itt ide vonatkozik a gyerekeknek a kérdése is. 5,5 millió 18 év alatti gyerek lesz áldozat. Nyilvánvalóan ezeket a gyerekeket ki kell menteni, meg kell védeni. De nem mindegyik gyerek tér vissza az iskolába, mert ők törvényesen már munkavállalói körben, korban vannak, tehát munkát kell vállalniuk, még akkor is, hogyha kényszermunka áldozatai voltak. És ezért szeretném hangsúlyozni, hogy a legtöbb áldozat munkahelyet keres. De épp ezért vállal kockázatos utakat, sokan vállalnak sokak közülük, és még a szomorú tapasztalataik után is szükségük van jövedelemre. És ezt sokszor nem veszik figyelembe a különböző mentési folyamatok során. Nyilvánvalóan a gyerekek kérdésével másként kell foglalkozni, és ezt a jogszabályok is tükrözik, az új jogszabályok. E, a kérdés az, hogy elegendőek az, az új jogszabályok, az EU emberkereskedelem szabálya a nemzetközi törvényeket is tükrözi. Ez egy nagyon magas szintű jogszabály, és az új ILO jegyzőkönyv elfogadásával kapcsolatban a rendelkezések közül néhányat újra át kell nézni, ugyanis nagyon sokszor innovatív nyelvezetet használnak a kötelező átvilágításokat kapcsolatban. 2005-ben az ILO az kényszermunka elleni globális szövetséget állította föl, és és ez bevonta a mind a munkások, mind a, munka, mind a munkavállalók, mind a munkaadók szövetségeit. Ez nemzetközi, nemzeti és ágazati szinten is bevonta az embereket. A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség eh, eh, kialakított egy fókuszpontot eh, a, a világ szakszervezetei eh, számára, és az ILO felügyeleti rendszerében eh, most már mást látunk, mert bevontuk, pontosan mert bevontuk ezeket a szakszervezeket. Eh, új projektek is indultak, amely a szakszervezetek és a civil szervezetek kapcsolatokat erősítik meg, és most is folyik egy projekt tehát bevált gyakorlatokat majd az év során még megosztjuk egymással. Nyilvánvalóan tehát szerepet tudunk, tudnak játszani, és meg kell erősíteni ezt a szerepet. Azt hiszem, hogy volt még egy kérdés a bűnöldözéssel kapcsolatban. Egyet értek a többi előadóval, hogy a bűnöltöző szervek egyre jobban értik, hogy mi az embercsempészet, és hogy mi a különbség az embercsempészet és a kereskedelem és a csempészet között, és a munkaerő csempészet között. Talán az hiányzik még innen, vagy több lépésre van szükség, hogy megerősítsük az együttműködést a a, például a munkaerő felügyelőségeket, akármilyen is a nevük a különböző országokban, e, és a rendőrség, a beovándorló hivatal, hivatalok és a munkaerő felügyelőségek közötti munkát szorosabbra kell fonni. A munkaerő felügyelőségektől nem azt kell e, kérni, hogy ők végrehajtsák a, a kényszer bevándorlásnak a jogszabály, jogszabályait hanem inkább, hogy nyerjék el a bizalmát a munkavállalóknak. Köszönöm szépen. Excellent. And now... Remek. Sebastian Boll. From Bangkok. Bangkokból. Köszönöm szépen. valami miatt visszhangosa van a saját magam hallatszom a fülhallgatóban, meglehetősen zavaró. Most már, most már rendben van. A meghatározások, illetve a fogalmi tisztázás szerintem üdvözlendő. Valóban kerülünk azzal tisztába, hogy mi mit jelent, illetve mik a kategóriák. Különösen fontos ez a kényszermunka, illetve az emberkereskedelem kategóriájában. Minél jobban megismerjük a fogalmak jelentését, illetve a tényleges helyzetet, annál jobb. Egyébként a fogalmi területen létezik egy felülvizsgálat, egy felülvizsgálatot célzó jelentés készül, amely hamarosan megjelenik majd. Még idén, szerintem szeptember táján itt bankokban fogjuk majd kiadni. A világos meghatározás ahhoz is kapcsolódik, hogy hogyan kezeljük, vagy hogyan lássuk a kényszerházasságoknak a témát, ami egy nagyon összetett kategória különösen, hogyha megpróbáljuk beágyazni az emberkereskedelm meghatározásába. Hiszen a házasság, a házasság kötés önmagában az nem egy abúzus, az nem egy visszaélés hanem a házasság körében történő kényszerítés, illetve egyéb visszaélések témájáról beszélhetünk, amely már valóban emberkereskedelemmel kapcsolatos. Tehát azt kellene látni, a korábban kifejtett háttér fényében, hogy a kényszerházasság jellegzetesen szexuális kizsákmányolással jár, illetve potenciálisan a kényszermunkával is. Kényszermunka alatt háztartási kényszermunkát érthetünk például, tehát magánháztartásban, vagy szexuális visszaélés, ahogyan korábban említettem, az a gyermekszüléssel függhet össze, illetve hát a házasság természetéből következhet. A családdal összefüggésben merülhet fel. Tehát a kényszerházasság olyan visszaéléseket idézhet elő, amely részben szexuális visszaélést, részben háztartási kényszermunkát és egyéb emberkereskedelemmel összefüggő visszaéléseket jelent. És kutatásokat igyekszünk folytatni ezen a területen a kínai hatóságokkal, E, és másokkal együttműködve igyekszünk minél több áldozat helyzetén segíteni. E, Kambodzsaiak kerülnek például nagy számban e, Kínába, és az ő helyzetüket szeretnénk felmérni. Pár hónapon belül meg is jelenik, mert ez, ez ezzel foglalkozó munkaanyag. Tulajdonképpen aki elindul egy ilyen útra a hazájából, az gyakorlatilag nem tudja, hogy mire vállalkozik, vagy valamiféle illuzórikus elképzelése van, ami aztán a keserű valósággal ütközik. sokan úgy indulnak el, hogy tudatosan a házasság mellett tették le a voksukat, ennek ellenére a végén nem úgy alakul a helyzet, ahogyan ők arra számítottak. Tehát nagyon sok különböző történet kering. Ezeknek utána kell járni. Azok az országok, amelyek érintettek a jelenségben, illetve ahol növekvő számokat tapasztalunk, azok bizonyos bevándorlási megszorításokkal igyekeznek védekezni a jelenség ellen. Például ez felveti azt, hogy egyedülálló nő nem utazhat be Kínába a jövőben, a korlátozások miatt, csak hogyha letesz egy bizonyos összeget, vagy a külföldiekkel való házasság kötés, hogyha az illető jövedelme nem éri el a meghatározott értéket, illetve bizonyos korhatár alá esik, akkor korlátozó rendelkezés érvényes erre. Tehát látunk válaszintézkedéseket az érintett országok részéről. Vannak ezek között jó szándékú intézkedések, sokszor azonban több kárt okoznak, mint hasznot. A jelenség kiterjedt jellegét tekintve Kínában ez tömeges méreteket öltött, illetve ölthet. Gyakorlatilag megoldásokra van, és lesz szükségünk a probléma kezelésére. Aztán a halászat témaköre a következő. Javasolnám, hogy a híranyagot tanulmányozzuk, az Associated Press, illetve mások is oknyomozó jelleggel jó néhány cikket írtak erről. Az utóbbi hetekben jelentek meg ezek az írások. Egy Benjina nevű indonész szigetről például, ahol kényszer munkát végző halászok partra vetődtek, elmenekültek a közelben lévő hajóról, és kiúztak, illetve különböző kikötőkben igyekeznek kereket oldani. Ezügyben is folyik vizsgálat, és itt inkább a rákhalászat szerepel a figyelmünk középpontjában. Itt például a mellékfogások kezelése az egyik kérdés. Az emberi fogyasztás alkalmatlannak számító mellékfogás vagy járulékos fogásnak a, a felhasználása kapcsolódhat össze. A Tájföld az egyik legnagyobb rákhalászó ország, és sokat exportál Európába, és volt erről egy BBC dokumentumfilm is. az ILO halászati felülvizsgálati projektje keretében készült egy jelentés a tájföldi halászoknak a munkakörülményeiről. Ezek az információk a honlapunkon letölthetők, olvashatók. Tehát az együttműködést, a koordinációt szeretnénk elősegíteni. Úgyhogy nagyon sok különböző erőforrás, eszköz, illetve anyag érhető el különböző területekről az emberkereskedelem elleni összehangolt fellépés a célunk ennek segítségével. Aztán Kína és Vietnám merült fel korábban az egyik kérdés eh, kapcsán. Tehát az EU külkapcsolati eh, erőfeszítései keretében az emberkereskedelem ellen Mindkét országban, Kínában és Vietnámban is vannak képviselő, képviseleteink, és igyekszünk az érintettekkel kapcsolatot tartani, kapcsolattartó pontokat hoztunk létre. Aztán a bűnöldöző szervekről is elhangzottak dolgok. Utolsóként erre szeretnék még kitérni. Azt hiszem, hogy Beáte említett ezt. A munkavállalók, illetve a migráns munkavállalók jogainak az érvényesítése, a tájékoztatásuk, a kihasználásuk elleni fellépés, ez már a bűnöldöző szervek beavatkozását igényli. Sok korlátozás sújtja a kihasznált munkavállalókat például. Nem mehetnek csak úgy máshová dolgozni, vagy nem léphetnek be szakszervezetbe. Vagy különböző fenyegetésekkel igyekeznek őket együttműködésre bírni. Alapvetően itt bizalmi, illetve hajlandósági kérdések is merülnek fel. Tehát bízni kell a rendészeti szervek munkájában az áldozatoknak ahhoz, hogy együttműködjenek. Ezt kellene elérni, és így tudunk egyre több történetet felderíteni. Euh, Köszönjük szépen. Én fogok most elnökölni néhány percig, mert elnök asszony kivent, kiment. Hallottuk, hogy a cseh köztársaságban egy vagy akár két generációt is kell válni a szakszervezetek esetében. Hallottuk, hogy az európai hal gyanús, és ellenőrizni kell, szóval csupa rossz hűr. Én nem akarom folytatni a rossz hírek sorát, inkább csak szeretném megköszönni mindenkinek az előadásokat és a hozzásokat. Nagyon fontos kategóriákat és megkülönböztetéseket láttunk, azért, hogy az elemzésnek a tárgyait megvilágítsuk és láthattunk különböző véleményeket, és láthattuk, hogy az emberkereskedelem eh, elleni eh, küzdelem eh, milyen új vonalatokat mutat. Nagyon szépen köszönjük a kollégáknak az itt létet. Most lezárjuk az ülésnek ezt a részét egy három perces szünetet tartunk, és elkezdjük az ülésünk másik részét. Ez pedig a belorusszai, belorusz emberi jogok helyzetével kapcsolatos. Na, na, ça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

Voilà, on va commencer. Mais... Nos, akkor kezdjük. Ó, de szép. Mindenkinek köszönöm. Már is túl hosszú volt, öt perccel meghosszabbítottuk a szünetét. Ne eh, pazaroljuk az időt, tehát akkor a mai eszmecsere az Európai Parlamentben a eh, Belorusszal való kapcsolatosról eh, örömmel üdvözlöm mellettem Zsajewski kollégát, aki a Belorusszal való kapcsolatoknak, az e, e, el, el, delegáciának az elnöke. Az országok átalakulnak a szomszédságunkban is, és néhány héttel ezelőtt a keleti szomszédsággal kapcsolatban volt egy rigai konferencia, május, bocsánat, lesz egy konferencia május 21-én és 22-ben. Az emberi jogi tanácsban, az ENSZ emberi jogi tanácsban foglalkoznak a belarus emberi jogi kérésekkel. És az Európai Uniónak az álláspontja is világos ezzel kapcsolatban, de foglalkoznunk kell az emberi jogi kérdésekkel, foglalkozni kell továbbra is a Belorusszal kapcsolatos kötelezettségeivel, és meghosszabbítottuk a idei év októberig a kapcsolatokat, amelyeknek a célja a civil társadalom többek között. Az Európai Parlament szempontjából a kétoldalú kapcsolatokat alá kell rendelni a, az emberi jogok értékeslésének és a demokrácia értékelésének kérdéseiben az Európai Unió elsősorban a bizottság eh, a vízum könnyítésekkel kapcsolatban eh, március 12-én újabb fordulót tartott, és reméljük, hogy ez általánosságban a lakosság eh, előnyére fordítható. 2015 novemberben pedig valódi próbája lesz e, a e, demokráciának. Mielőtt a meghívottaknak átadném a szót, átadnám a szót, e, szeretnék a Zdojewski úrnak átadni a szót, aki a belarusz kapcsolatokért felelős. Bardzo dziękuję, chciałem wszystkich. Köszönöm szépen na dzisiejszym. Mindenkit sok szeretettel köszöntök, és nagyon örülök, hogy Ales Bielecki itt van a körünkben. Szeretettel köszöntelek. És az eddigi tevékenységeink következményeként örülök, hogy kiszabadulhattál a börtönből, és újra szabadlábon vagy aztán Szeretném a szakértőnket is köszönteni Moszkvából, aki a brüsszeli szakértőktől eltérő szemszögből tudja megvilágítani a problémákat. Hölgyeim és uraim! Az együttesülés javaslatát nagy örömmel eh, vettem és fogadtam el, és Belarus valóban egy különböző problémákkal terhelt ország, tehát fontos, hogy foglalkozzunk vele. Az ukrán konfliktusban is szerepet kapott, tehát ez is kiemeli a szerepét. Akár egy órát is szállhatnánk eh, erre a bevezetésre, de nincsen ennyi időnk. Belarusban a legutóbbi választásokat úgy ítéltük meg, hogy nem demokratikusan eh, történt a választás, illetve nem érvényesültek a fontos elvek. És a belorusz eh, parlament, belorusz eh, parlament eh, ennek következtében nem úgy alakult, ahogyan a demokrácia az diktálta volna, és ezért nem is hívtuk meg. Az Unió és belorusz kapcsolata egy alapszintű kommunikációt jelent, illetve a legfontosabb prioritásainkat képviseljük. Három elemet emelek ki. Egyrészt politikai bebörtönzöttek vannak, politikai foglyok továbbra is Oroszországban, Belarusban. Ez az egyik alapvető probléma. A másik pedig a halálbüntetés érvényben tartása. Idén is végrehajtottak egy halálbüntetést az EU ezt határozottan ellenzi, illetve minimumnak tartja az eltörlését. Aztán a sajtószabadság szintén komoly probléma. Az utóbbi sajtótörvény módosítások eh, csak súlyosbították a helyzetet. Aztán nyelvi problémák merülnek fel. A fehér orosz nyelv tiszteletben tartása ürügyén. Úgy tűnik nekem, hogy a véleménynyilvánítási szabadságot igyekeznek eh, korlátozni a fehér orosz nyelvre hivatkozva. Pozitívumokról is beszélhetünk, nem túl sokról a fehér orosz, illetve EU kapcsolatrendszerben, de ezekről se feledkezzünk meg. Végül pedig az anyagi támogatással kapcsolatos megállapodás fontos lenne, különböző állásfoglalások hangzottak el, illetve ezt úgy kell alakítani, hogy a másként gondolkodókat is elfogadja a kormány. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a helyzet ismertetőt. Most pedig átadom a szót az első meghívott vendégünknek. Nagy megtiszteltetés, hogy itt fogadhatjuk körünkben. Áles eh, Bielackit, aki a Vieszne Emberi Jogi eh, Szervezetnek az elnöke. 1996-ban eh, alakult a szervezet, és az emberi jogi szervezet alelnökeként is Bielacki úr szakértője ennek a témának. Tavaly júniusban szabadult három év fogvatartás után, és a perét a nemzetközi közösség egyhangúan elítélte. Itt a parlament is többször szolidaritásának adott hangot, és követeltük az ön szabadon bocsátását. Bialacki úr számos éve elkötelezte magát a fehér orosz diktatúra rettenetével szemben, másként gondolkodóként, és Brüsszelben is járt, hogy beszámoljon az ottani helyzetről. A Viasznai központ azért is nagyon fontos, mert ott rengeteg információ halmozódott fel arról, hogy az emberi jogsértések hogyan alakulnak Fehér Oroszországban. Aztán a szomszédsági politikáért felelős biztosunk, Hán úr, éppen Minskben van, ez egy érdekes egybeesés a mai napon. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehet köztünk Alesz Bielacki. Hát is adom neki a szót, csak előre bocsátom, hogy az orosz ö, tolmácsolás az a 24-es csatornán hallgatható. Спасибо большое. Я хотел бы... Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek azt a támogatást, amelyet a politikai és polgári aktivistáknak nyújtottak különösen azokat, akiket ellen büntető eljárást indítottak. A, elsősorban az emberi jogi kérdések, jogok megsértésének kérdése nagyon fontos kérdés az orosz társadalom számára. Nagyon fontos, a Belarusban lévő bírósági ellenáros, eljárásokra is figyelni. Hálámat szeretném kifejezni, hogy meghívtak, és elmondani, hogy legutóbb, amikor felszólaltam, az, felszólaltam az Európai Parlament, az 2011. júliusában volt, és két héttel később már börtönben találtam magam. Remélem, hogy most nem emlé- ismétlődik meg ugyanez a helyzet. A 2011-ben a előadásom a 2011-es választások utáni helyzettel foglalkozott, amely nagyon kritikus volt, ugyanis 50 embert bebörtönöztek a, a választások után. Némelyik között ők jelöltként szerepelt a választásokon. az Európai Parlament keményen reagált erre a, a helyzetre, és egy egész több politikai funkció csomagját nyújtotta át, és figyeltek az emberi jogok megsértésére. Ennek pedig volt szerepe, ugyanis augusztusban amnestiát hirdettek, és 40 embert engedtek ki. Ezért a 2011-es szankciócsomag csomag sokat segített a politikai bebörtönzöttek számára. A 2011-es politikai jelöltek közül még néhányan most is börtönben voltak, most újabb választási kampány indul, de a régi problémákat mostanra sem oldották meg a belorusz hatóságok. Tehát nincsen nyilvánvaló a, oka annak, hogy ezeket a szerepeket feladjuk most. Én engem 11 hónappal ezelőtt engedtek ki, és aktívan utaztam az országban, és előadásokat tartottam a helyzetről. Ugyanakkor sajnos ezen hónapok alatt nem láttam e, javulást a helyzetben, tehát nem engedtek ki további e, bebörtönzötteket. A helyzet általában épp olyan rossz, mint korábban. Ugyanakkor még annak is látjuk jelét, hogy romlik a helyzet, amelynek a, a választási kampányt tudjuk, amelyért a választási kampányt tudjuk ö, ö, okolni. Ö, attól tartanak, hogy a helyzet romlik, ha bár ezt semmi sem jelzi. Tavalyi év végén egy új jogszabály jelent meg a médiákkal kapcsolatban, sokkal szigorúbbá vált, lezártak bizonyos weboldalakat, bírósági döntéseket hoztak. Tulajdonképpen csak lemásolták az orosz jogszabályt. Láthatjuk a, a körleti szomszédunknak a közvetlen hatását. Ugyanúgy szeretnék az információt ellenőrizni bírósági eljárások folynak, különböző független újságírók ellen. Szinte hetente vannak bírósági tárgyalások, le, lefoglalnak számítógépeket, átkutatják az irodákat, stb. Tehát megpróbálják korlátozni az információt, a tájékoztatást. a, a befolyásolás mértéke e, növekszik, a, egy új adó törvényt vezetnek be e, a, a munkanélküliek számára, ami azt jelenti, hogy akinek nincsen e, munkája, azoknak a társadalombiztosítás számára egy bizonyos összeget kell befizetni, pedig a társadalomnak ezen rétege már hosszú idő óta munkanélküli, elbocsátották őket a munkahelyek, eh, munkahelyükből, tehát jobban kiszolgáltatottak. Ez egy politikai jelzés, hogy a, a politika mindent kézben akar tartani, ellenőrizni akar, ami a társadalomban történik. És e, az embereket kényszeríteni akarják a munkavállalásra. Bár az, a, az alkotmányban a munkához való jogról van szó, de tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a munka egyre inkább kényszermunkává alakul vannak olyanok, akiket bebörtönöztek, mert nem volt munkahelyük. Tulajdonképpen bűnözőként, gazemberként tekintették. Mi úgy látjuk, hogy a belarusz társadalom oda jut, ahol mi a Szovjetunióban volt 20-25 évvel ezelőtt a kérdés felmerül, hogy, hogy ki tudjuk-e kerelni a gazdasági válságot, amely fenyegetően jelentkezik. Tavaly az átszámítási ráta azt, azt eredményezte, hogy 25%-át elvesztettük a nemzeti valuta értékének, és a, a gazdasági problémák egyre súlyosabbak. és annak ellenére, hogy egyre romlik a helyzet, optimista szólamokat hallunk, ígéreteket hangoztatnak. És azt hangsúlyozzák, hogy Oroszországgal javul a, a kapcsolat a külön minisztéri, minisztériumot nyilván arról, arra kényszerítették, hogy az EU-val való javuló kapcsolatokról beszéljen. Arról beszélnek, hogy a helyzet lágyul, és hogy a gazdasági mivel a gazdasági támogatás, amelyet Oroszországtól kaptunk, egyre kevesebb, ezért új forrásokat kell keresnie Belarusnak, hogy megtámaszza azt a gazdasági helyzetet, amelyet Lukasenka hozott létre. A kérdés az, hogy ez reformokhoz fog vezetni, vagy csak egyszerűen a, a rendszer meg támogatásához. Hogyha a belarusz változásokat nem követik nyomon, ezeket az összegeket csak a rendszer támogatására fogják használnák. Lukasenko támogatásával tulajdonképpen Putyint támogatjuk, hiszen ő a legszorosabb szövetségesünk gazdasági, katonai, politikai együttműködés van hatalmas méretekben, és a legutóbbi szövetségek, eh, Belarus és Oroszország és az eurázsiai közösség eh, között a CIS-szel az tulajdonképpen eh, ellensúlyként szolgál az Európai Unióval eh, szemben. Ebben a helyzetben azt javasoljuk, hogy ne higgyenek azoknak a szavaknak, amelyeket a, a mi kormányunk eh, hangoztat. Itt elsősorban reformokról kell beszélni, és alapvető orsz, változásokról az országban. Különben, mint ahogy mondtam, ezek a támogatások csak a kormányt, a rendszert támasztják elő, és nem fognak változásokat eredményezni a belarusz társadalomnak. Nyilvánvalóan a belorusz civil társadalmat támogatni kell. Mi azt várjuk, hogy megerősítik a diplomáciai kapcsolatokat, és reméljük, hogy ez nem fogja befolyásolni az emberi jogok, a demokrácia kérdésének a problémáját. Reméljük, hogy az Európai Unióval való kapcsolataink ebben segíteni fognak. A vízum kérdések is nagyon fontosak. és reméljük, hogy a jövőben egy vízummentes területté várunk, ahogy ez Moldovával is történt. Ugyanis az emberek közötti kapcsolatok tulajdonképpen több ilyet, jót eredményezhetne. Köszönöm. Спасибо. Bienvenue également. Köszönöm szépen. Haraszti Miklóst is szeretettel köszöntöm. Aki az ENSZ jelentéstevőjeként foglalkozik a fehér orosz helyzettel, az emberi jogokkal. 2012. november óta, előtte 2010-11-ben pedig az EBESZ részéről a média helyzettel foglalkozott, több megfigyelő misszióban vett részt. Nemrégiben Tajikisztánban járt, ugye? Nehéz feladatot vállalt ezzel. Igyekszik nyomon követni a fehér orosz helyzetet, és konzultál az érintettekkel. Nagyon nehezen elérhetők az érintettek, illetve az adatok. Haraszti úr rendszeresen beszámol emberi jogi kérdésekről az ENSZ közgyűlése felé, tehát nagy örömmel adom át Haraszti Miklós úrnak a szót. Thank you so much. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, Nagyon örülök, hogy Bielecki úr mellett ülve szólhatok most önökhöz, mert ez azt jelenti, hogy szabad lábon van. Szabad emberként vesz részt a megbeszélésünkön, és szabadon utazhat. Szeretném ennek kapcsán megvilágítani a politikai fogvatartottak helyzetét szélesebb körben. Mit jelent az, hogy az elnöki akaratra kapnak amnestiát az emberek, vagy úgy szabadulnak, hogy leülik a büntetésüket. És abban a pillanatban bekerülnek abba a kategóriába, elnézést kérek. Vegyem le a badge -emet. Igen, rendben. Tehát ott tartottam, hogy akkor, amikor szabadulnak, bekerülnek abba a tunyajátszó a parazita élősködő kategóriába, amelyről Ales beszélt. Tehát egyes politikai foglyokat szabadon engednek, de ez semmit sem jelent, hogyha nem történik meg a rehabilitáció, tehát a, megmarad a priuszuk nem mentesülnek a következményektől. Tehát ez egyfajta eh, déli bábos szépítése a helyzetnek, ez kozmetikázás. És az ENSZ eh, Genfi emberi jogi eh, tanácsa felé is ezt mondhatom csak, hogy az emberi jogi helyzet messze nem javul, ahelyett, hogy javulna, tovább romlik. Hogyha ezt a mindennapi szabályokkal, illetve az életminőséggel, a civil társadalom cselekvési szabadságával jellemezzük, illetve mérjük. És egész konkrétan nagyot romlott a média helyzet. A fehér orosz média csak úgy, mint az utóbbi húsz évben, új bürokratikus akadályok dzsungelével szembesül, amely arról szól, hogy az állam kiterjeszti még az internetre is a hatalmát, és ezt nagy sikerrel teszi egyébként. Átlép egy másik szabályozási területre is, a gyülekezési szabadságot korlátozza. Minden közterületi cselekvést korlátoz ezzel. Szinte napi jelenség az, hogy Fehér Oroszországban büntetik a közterületi csoportosulást, az engedély nélküli találkozást is akár. Abszolút semmit nem változott a fehér orosz hármas csapda. Ez egy fehér orosz találmány. Tehát legyen az gyülekezés, illetve közös tevékenység, vagy média tevékenység, mindent engedélyeztetni kell. Tehát gyakorlatilag semmiféle tevékenységre nem adnak engedélyt. Amennyiben az nem szolgál a hatóságok tetszésére. A harmadik csapda pedig a kriminalizálás. Tehát bűncselekmény nem csak engedély nélkül találkozót szervezni, hanem bűncselekmény részt venni egy ilyen rendezvényen. Bielecki úr szabad lábon van, kiszabadult a börtönből, de azért, mert elnöki kegyelmet kapott. Mert eh, Viesna a nagy, nagyon fontos jogvédő szervezetet nem jegyezték be. Tehát ő úgy lett bűnöző, hogy vezette ezt a be nem jegyzett emberi jogi szervezetet. És csak azért lehet itt a körünkben, mert az elnök még nem adott ki külön rendelkezést, ami szerint újra rács mögé kell őt ültetni. Tehát ezzel rá is térhetünk a jogrendre, illetve a parlamentet érintő jogszabályi kérdésekre. Most már 20 éve tekintély uralkodóként egyeduralkodó az elnök. Névlegesen van fehér orosz parlament, de elnöki rendeletekkel irányítják az országot. Két típusú joghatósággal rendelkezik az elnök, az egyik az alkotmányra alapul, a másik pedig a parlamenti kétharmad. És ez a két hatáskör mindent lefed, de valóban mindent az égvilágon. Tehát nincs menekvés ez az egyetlen európai parlament, amely 20 éve semmiféle ellenzéket nem tud felmutatni. Tehát ez egy teljesen ellenzékmentes parlament. Mindennek tetejébe, amikor megválasztják az elnököt, akkor tömeg zavargások, erőszakcselekmények történnek az utcákon. Semmit nem javult a helyzet. Az egy mítosz, amit a rendszer terjeszt, hogy ez szinte egy szociális jóléti rendszer. Ez egyáltalán még az. Ez egy kényszermunka által hajtott gazdaság. 78%-ban eh, állami tulajdonban vannak a gazdaság szereplői. Mi, akik a kommunizmust megéltük, emlékszünk az, e, erre az állbiztonságra és stabilitásra, amit a teljes állami tulajdon biztosít. Vagy a látszatát a polgárok számára. De a fehér orosz rendszer olyan törékeny, mint az elnök hatalmának a legalitása, hogyha megnézzük a hátteret. Tehát a gazdaság fundamentumai nem működnek hogyha a helyzet így áll, és a geopolitikai helyzet miatt Belarus helyzete egy kicsit attól vált fontosabbá, hogy közvetítő szerepbe került az ukrán konfliktusban, válságban. Ugyanakkor felmerül az a probléma, hogy Belorusszal kapcsolatban kétsebességes politikát folytatunk, tehát egyrészt romlik az emberi jogi helyzet. Politikai foglyok vannak. Időnként növekszik a számuk, időnként apad egy kicsit, de mindig vannak politikai bebörtönzöttek. A szabályozói illetve a jogszabályrendszer semmit nem változik, a demokrácia, a pluralizmus egyáltalában nincs kialakuló félben, de közben lázas diplomáciai tevékenység folyik, hogy javuljanak a kapcsolatok a fehér orosz kormánya. Én remélem, hogy az Európai Parlament segít majd abban, hogy valahogy összekapcsolja ezt a két nagyon távolálló területet. Jelenleg nagyon messze állnak ezek egymástól. Tehát egy olyan feltételrendszerre lenne szüksége, amelyre utalt az elnök úr. És ezt a feltételrendszert komolyan is kell venni. Valamennyien a fokozatosság elvét kell, hogy kövessük. Tehát egyik napról a másikra nem lehet nagyot ugrani, nagy fejlődést elérni. Azonban valamiféle fokozatosságot mérő rendszert is be kell építeni a fehér orosz kapcsolatokban. Máskülönben nem teszünk mást, mint támogatást adunk az elnyomáshoz. Az úgynevezett biztonság, a rendszer, a rezsim stabilitása eh, élvezi ennek az előnyeit, és Mindennek az a nettó következménye, hogy Lukasenko elnök napi figyelmeztetéseinek dőlünk be. Tehát ellenezzük a területbekebelezést, ragaszkodunk a területi integritáshoz, másrészt viszont nincs majdan. Hogyha ezt végig gondoljuk, akkor egy jól kidolgozott elnyomó rendszer áll ennek a hátterében, amely egy hamis stabilitást és biztonságot ígér, az emberi jogokat nem biztosítja, a demokratikus jogokat a legkevésbé nem biztosítja a társadalom tagjai számára. Tehát a parlament a jövőbe tekintve és kreatív, konstruktív módon jó lenne, ha összekapcsolná ezt a két területet, két kérdéskört egymással, úgy, hogy fokozatosan végül mégiscsak javuljon a helyzet. Különböző kötelező feltételeket támasztva. Tehát a cél az, hogy javuljon, változon a helyzet. Ahogy mások is utaltak erre, Lukasenko elnök rendszere Európára szorul. Tehát most valóban szükség van Európára fehér orosz szempontból is. Az Eurázsiai Gazdasági Unió, amelynek eh, tagja egyébként Fehér Oroszország, megvan az Eurázsiai Gazdasági Unió, de hiába tag Belarus. Az orosz válság miatt a szokásos támogatásokra, segélyekre nem számíthat, amelyek eddig életben tartották a rendszert. A politikusi vénem alapján azt mondom, hogy politikai énem úgy látja a helyzetet, hogy ezt fel lehet használni eszközként. Belorusznak szüksége van Európára, érjünk el ennek keretében eredményeket. És a magam mm, idő keretében azt még elmondanám, hogy a, a mandátumot illetően azt szokták mondani, hogy ezt nem ismerik el, Szerintem ez szimbolikus jelentőségű. Azt mutatja, jól jelzi, hogy a rendszer a nemzetközi emberi jogi eh, szervezetekkel, rendszerekkel mennyiben hajlandó együttműködni. ahhoz, hogy még hatékonyabb és eredményesebb legyen az én munkám, vízumra van szükségem, és be kell tudjak lépni fehér orosz területre. De a nemzetközi emberi jogi szervezetek komolyan vételére van szükség, illetve a vállalások akkor hitelesek, hogyha önök közlik Belorusszal, hogy ez a felhatalmazás, a mandátum, ami e, Európát képviseli, illetve a Genfi delegációra is vonatkozik. Ez a mandátum, ez nem fog megszűnni addig, amíg Belarus együtt nem működik a mandátumból aludó feladatok keretében. Én ezt tartom a fő mondani valónak, és e, remélem, hogy önök is közvetítik majd Minsk felé. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen, és akkor most szeretném az IAD képviselőinek megadni a szót. Martins úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Az Európai Unió továbbra is elkötelezett magát a belorusszal kapcsolatos ügyekben. Ez azt jelenti, hogy több oldali módon a keleti partnerséggel technikai párbeszédet folytatunk a közös érdeklődésre tartott, eh, tartó számok témákban. Eh, és ebbe belevonjuk a civil társadalmat is. Ugyanakkor az Európai Unió eh, megfogalmazza aggájait az emberi jogi helyzettel kapcsolatban. 2014. októberben a tanács jóvá hagyta, hogy meghosszabbítsuk egy újabb évre a korlátozó intézkedéseket. Az utóbbi év során pozitívabb trendeket, tendenciákat látunk Belarusban, a nyugattal való kapcsolatában. Proaktívebben foglalkoznak a keleti partnerséggel, és egy informális partnerségi párbeszédet is tartanak, a vízumkönnyítési tárgyalásokat is folytatják, aktív abba kétoldalú diplomácia, és visszaállították Svédországgal a teljes kétoldalú kapcsolatokat. Alex Bielacki politikai fogvatartását befejezték, a civil társadalomban való együttműködés, és a modernizációs folyamatban való részvétel ezeknek részei. A regionális környezet megváltozott. Belarusnak ebben az e, e, Belarus nem azt az utat választotta, amelyet sokan vártattak, tehát, hogy Oroszországot követse, hanem inkább konstruktívan áll hozzá az ukrajnai konfliktushoz, és bátor lépéseket tett Ukrajna támogatásában. Ezen kívül a moldovai boroknak a behozatalát növekedte azok után, hogy Oroszország leállította ezt a behazat. Ezt a lehetőséget ki kell használni, és a 29 intézkedést fogadtunk el az EU politikák megerősítésére, amely a kritikus kapcsolatokat erősít. Ez Elga Schmidt és Lukasenko elnök úr találkozóját is elősegítette a múlt hónapban. Ugyanakkor annak ellenére, hogy az EU és Belarus kapcsolatok javultak, az Európai Unió nem tud fontos lépéseket tenni a kapcsolatok normalizálására, azért, mert csak azért, mert Belarus pozitív szerepet mutatott Ukrajnával kapcsolatban. Lukasenko úr márciusi látogatása során megmondtuk neki, hogy az európai Unió nem fog, fogja elfelejteni a demokrácia és az emberi jogok melletti elkötelezettségeit. Az Európai Unió jelenleg csak kis, fokozatos és köz, kölcsönös lépésekben tudja az orosz, a Belarusszal való kapcsolatát javítani. Elnök, köszönjük szépen! Köszönöm szépen, és akkor most a kollégáknak adom meg a szót, Osztrovic kolléga parancsoljon. Thank you, Chia. <clears throat> Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Örömmel üdvözlöm Alesz Bielackit az Európai Parlamentben. Kollégák, eh, ne felejtsük el, hogy az ő szempontjából mennyire bátor ez a látogatás az Európai Parlamentbe. Nem akárhova jött el, semmi garancia nincs arra, hogy amikor vissza akar törni Minskbe az orosz határon, akkor ott végezheti, ahol korábban. Ez egy olyan ember, aki másként látja a belarusz helyzetet és a belarusz nemzetet. Tehát gratulálni kell neki, és minden jót kívánni neki. Kedves kollégák! Az Európai Unió jelenlegi belorusz politikáját egy kicsit kikezdeném. nem látom, hogy Lukashenko lépései túlságosan barátságoznak lenne. Nem kell túl optimistának lenni mert jönnek a választások, és ő egy nagyon ravasz politikus, nagyon ravasz politikus. A választások vagy fontos események e, előtt megváltoztatja a politikai irányát, és és ahogy akár csak a 2010-es választások előtt, illetve nem is választásról, hanem újra választásról kell beszélni itt amelyek jövő év, az év második felében történnek majd. Tehát nem kell a helyzetet túlságosan optimistán értékelni. Tulajdonképpen Belarus Oroszországgal együtt a Krímfélszéket elfoglalása mellett döntött. Támogatta ezt. És ezek elfogadhatatlan, ez elfogadhatatlan viselkedés Oroszország részéről. Az Orosz Föderációnak szövetségi államai ezek, társ államai, és mivel Putyin a sajtótájékoztatói során állandóan kritizálja a nyugatot. Tulajdonképpen Alesznek tenném fel a kérdést, hogyha elengedik a politikai bebörtönzötteket, és rehabilitálják őket. Tehát az egy dolog, hogy szabadon engedi a politikai bebörtönzötteket, de tulajdonképpen ugyanolyan helyzet állhat elő, mint korábban. Tehát milyen követeléseket fogalmazhat meg a nyugat a csúcs előtt. Ugyanis ez nagyon kockázatos. Lokasenko akár úgy dönthet, hogy hogy eljön erre a csúcsra, és egyelőre elképzelhetetlen az, hogy az európai vezetők és Lukasenko egy asztalnál üljön. Tehát, hogy milyenek legyenek a követeléseink. Milyen legyen az EU-nak a Riga, rigai csúcs előtt a követelése. Tehát mit kellene, milyen, mit kellene Lukasenkónak előre elérni? Pantieri úr. Köszönöm szépen. És uh, én is uh, szívből üdvözlöm nálunk Vélecki urat. És valóban ne felejtsük el a helyzetet és a bizonytalanságot a jövővel kapcsolatban. Tehát még egyszer nyomatékosan nagyon köszönöm, hogy itt van nálunk Vélecki úr. Az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek valószínűleg jóval erőteljesebben kellene hallatni a hangját Lukasenkoval és Minsk irányában. Ön, ön is elmondta, hogy a helyzet gyakorlatilag nem javult, hanem jóval inkább rosszabbodott, és van egy még soha eddig nem látott rosszabbodás is a helyzet kapcsán, amit már többen is megemlítettek, hiszen Lukasenko a Minszki csúcs találkozót javasolt az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, de hát azért ezzel kapcsolatban még van egy dolog, ami nem teljesen világos, és lenne néhány kérdésem is ezzel kapcsolatban, és kérném, hogy válaszolja meg ezeket. Először is szeretném a hallottakkal kapcsolatban, amit az Európai Bizottságtól hallottunk, az éleményét megtudni. Ugye mindig igyekszem realitással megközelíteni a politikai kérdéseket, tehát a kis lépésekkel előre haladni, de itt az a véleményem, hogy itt nem kaptuk meg a kívánatos és elvárt választ az ügyben, tehát én azt gondolom, hogy talán itt két irányban is tennünk kellene, lépnünk kellene. Az egyik pedig, hogy először is minden nehézség ellenére Minskben világosá kéne tennünk azt, hogy az emberjogi helyzet hatalmas problémát jelent. Ennek az európai delegációnak ott a helyszínen erőteljesebben kell fellépnie, tehát az Európai Parlament, az Európai Bizottság már az akciós terv átdolgozása során erre is nagyon nyomatékosan felhívta a figyelmet, de itt tenni kell és nyomást kell gyakorolni Minskre ebben a témában. Akkor van egy másik terület, amit szintén nem hagyhatok szó nélkül ön méltányosnak tartja-e azt, ha az Európai Parlament Belarusszal kapcsolatban állást foglal, hasznosnak tartaná azt, hogyha további nyomást gyakorolnánk, illetve továbbra is nyomást gyakorolnánk azt illetően, hogy a Lukasenko politikája nak változnia kell a jövőben. Mit gondol, hogy el lehet érni egy ilyen irányú nyomásgyakorlással? Hála úr, parancsoljon! Köszönöm szépen. Belarusról még 2003-ban, 2003-ban 12 éve érdeklődtek tőlem, és nem sok változott, sőt, romlott inkább a helyzet. Adtam egy interjút is egy lengyel lapnak Belarusról. Azt mondtam, hogy Európa Kubája. Kuba most éppen a nyitás politikáját folytatja, miközben Belarus elzárkózik. Lábbal tapos az emberi eh, jogokat és a homo szovjetikus embertípus eh, létrehozásán eh, fáradozik KGB stílusban. Az egyéni szabadságjogok nem érvényesülnek. A piacgazdaság egy picikét éppen csak fellendítette a gazdasági helyzetet, és a gazdasági elit, a nomenklatúra élvezheti ennek az áldásait. Jártam Minskben, nagyon zárt a társadalom. Pár éve voltam ott, és biztos vagyok benne, hogy azóta semmi sem változott. Azzal viszont egyetértek, hogy itt a lehetőség előttünk, a putinizmus emelkedő csillagával, illetve az orosz terjeszkedés krim bekebelezése hátterében, illetve a közvetett háború Kelet-Ukrajnában szintén erre mutat. Mert Lukasenko lehet, hogy aggódik egy kicsit, hogy Putyin mit forgat még a fejében. És egy évtizede Lukasenko talán a gazdasági unióban abban reménykedett Oroszország kapcsán, hogy ő maga is a Kreml bekerülhet. Tehát azt gondolom, hogy most okkal és joggal aggódik, és ezt lehetőségnek tekinthetjük, felhasználhatjuk a nyitás kikényszerítésére. 16 éve vagyok itt a parlamentben képviselő, illetve azóta foglalkozom külügyi kérdésekkel, emberi jogokkal, mindent megkíséreltünk, megpróbáltunk, megpróbáltunk felkínálni előnyöket, fenyegettünk szankciókkal, semmi sem használt. Újból meg kellene próbálkoznunk a változó geopolitikai dinamikát felhasználva. Tehát a Putyin Oroszországa kellően fenyegeti Lukasenkót ahhoz, hogy most eredményt tudjunk elérni. A fehér orosz civil társadalom számos másként gondolkodójával, ellenzékiével találkoztam az utóbbi években, és az ECR frakció itt a parlamentben határozottan elkötelezett abban, hogy Fehér Oroszország jöjjön ki a hidegháborús hidegből, és fejlődjön. Köszönöm. Lokpiller asszony következik. Also, very good to see you here. Köszönöm szépen a szót. Örülök, hogy személyesen itt láthatom önt, ahogy Vircs úr elmondta, nem lehetünk abban biztosak, hogy akik itt előttünk előadást tartanak, azok hazatérve nem találják-e nehéz helyzetben magukat. Tehát ezért is fontos, hogy kövessük a sorsukat, mert volt kazak aktivistákkal hasonló problémánk. Tehát miután itt megjelentek és hozzászóltak, otthon megbüntették őket. Úgyhogy köszönöm szépen ezt az éles látó ismertetőt, amelyet hallhattunk öntől. És azt gondolom, hogy nem egyéni aktivistaként fogalmazta meg csak a véleményét, hanem e, egy politikai gondolkodóként is nyilatkozott az emberi jogi helyzetről, e, ahogy ez a dokumentum is mutatja. Az Európai Unió, hogyha például az azerbajdzsáni helyzetet nézzük, az is arra val, hogy konkrétan keressük a változtatás lehetőségét nemzetközi rendezvények odavitelével például. Tehát ön is említette, hogy az olimpiai versenyszámok júniusban esetleg valamit jelenthetnek. Ez is javíthatja az emberi jogi helyzetet. a Haraszti úr is foglalkozott azzal, hogy az Unió és az Európai Parlament egy külön erőfeszítést kellene, hogy tegyen Fehér Oroszország, illetve más autoriter rezsimekkel kapcsolatban is. Tehát olyan politikát kellene követni, hogy annak változások legyenek az eredménye, és legyenek mérőszámok, amelyekkel nyomon követjük az előre lépést, a haladást. Ez nagyon fontos, hiszen itt politikai szervezetről van szó, nem csak emberi jogi kérdések állnak az érdeklődésünk homlokterében. Haraszti úrtól kérdezném, néhány évvel ezelőtt az Emberi Jogi Albizottsággal ön találkozott a mandátuma keretében, és ott eszmecserét folytattunk, megbeszéltünk számos fontos kérdést, és szeretném arról megkérdezni önt, akár más szakértőkre is támaszkodva, hogy a halálbüntetés eltörlésével hogy állnak, illetve annak a brutális hátterét tervezik-e módosítani, hogy mondjuk a kivégzetteknek a családját sem értesítik az időpontról. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament új szabályaira hivatkozva, támaszkodva most már hatékonyabban felléphetünk. Fehér Oroszország illetve e, Genf az mindig júniusban van, és a márciusi e, plenárison e, szokott az előkészítés megtörténni, de ez most megváltozott, úgyhogy most bármikor elővehetjük a fehér orosz témát egy látogatás vagy állásfoglalás keretében, vagy ide látogató diplomatákat meghallgatva, hogy a figyelem ne távolodjon el a belorusz kérdésekről. És szeretnénk, hogyha a mandátumát meghosszabbítanák, és vízumot is kapna, hogy valóban beléphessen. Köszönöm szépen. És most még öt percünk van, tehát ezért Frajewski úrnak adom meg a szót először, aki a belaruszi diplomáciai képviselet tehát képviseli, és hozzá kíván szólni. Először nem kíván, de most kérje szót. Köszönöm szépen. Nincs sok időnk, úgyhogy röviden fogok hozzászólni. Szeretném, hogyha a meghívottaink szólnának inkább hozzá. Hallottam a képviselőknek a hozzászólásait, hiszen emlékeztettek, a, az első hozzászóló emlékeztetett a hosszú évek tapasztalatára a belarusz politikával kapcsolatban. Köszönöm ezeket a hangokat, és most szeretnénk a vendégeknek átadni a szót. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Sajnos kevés időnk van, ezért csak egy kérdésre válaszolok. A, mit tehet most az EU? milyen súlyt tud, nyomást tud gyakorolni Lukasenka úrral. A jelenlegi példa nélküli gazdasági válságot illetően Belarusban további garanciákat kellene adni a, a a, a, a Lukasenko kormány szeretné, hogyha a rendszerüket pénzügyileg támogatnák. Épp ezért ezt fel kellene használni arra, hogy ezt az, ezeket az összegeket ne a rezsim támogatására használják, hanem a demokratácia helyzetének javítására. Tehát, hogy, hogy ne tudják elnyomni a demokrácia képviselőit. E, és akkor ilyen módon lehet, hogy valamilyen reformokat e, tudnának elindítani Belarusban. Különben láthatják, e, hogy mi történt 2008-ban akkor 3 milliárd dollárt adott az IMF Belarusnak, ami azt jelenti, hogy a 2010-es választásokig túl tudták élni a helyzetet, és megemelték a fizetését a kormánytisztviselőknek, és aztán a reformokról való szólamok megszűntek. Tehát szeretném hangsúlyozni még egyszer, Lukasenko szavait sose fogadják el, hanem próbáljuk befolyásolni a belarusz folyamatokat. A változások azok nem csak a, a külső nyomásra történhetnek meg, hanem az, a belarusz ollampolgárok is hangjukat kell, hogy hallassák. Jelenleg ez nem lehetséges Belarusban. Köszönöm szépen. A halálbüntetésről szeretnék gyorsan szólni. Idén egy ítélet született, tavaly három kivégzés történt. Az egyik áldozat, az egyik anyának az ügyvédje, aki a kivégzett fiának a testét, holtestét kérte volna csak, hogy átadják neki, az, az nem, a, a, nem engedélyezték, és az ügyvédet azt pornográf anyag terjesztésért akarják perbefogni most. Hát ez eléggé jól ecseteli a helyzetet. A lehetőségeket illetően ez a helyzet lehet, hogy megváltoztatatlannak tűnik, úgy tűnik, mint egy egyszemélyes darab, és az abszolút hatalom annyira összefonodik az alkotmányjal és a gazdasággal, hogy nagyon nehéz bármit elérni. De lehet, de legalább ne, ne engedjék a rende győzelmét nek azt, hogy az emberi jogi kérdéseket félretegyék, és ne engedjék meg Lukasenkonak, hogy ünnepelje a győzelmét, és az ENSZ-nek a mandátumát, vagy az önök követeléseit ne engedjék, hogy figyelmen kívül hagyja. Ne engedjék, hogy ezt provokációnak tekintsék a stabil, úgynevezett stabil helyzettel szemben. Az ő nézete a stabilitással egyenlő az elnyomással hangoztassák a követeléseiket, ne csak zárt ajtók mögött, hanem nyilvánosan is, és ne felejtsék el azoknak a nevét, nem csak személyekét, hanem szervezeték is, akiket nyilvánosan kell állandóan emlegetni. Ez már is előrelépést jelent, mert ez aki, ez azok számára, akik belülről állnak ellen a rendszerben segít. Köszönöm szépen, és minnyájuknak nagyon köszönöm a részvételt, és továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni nagyon is a Belarusban folyó eseményeket, és itt rész részt vett a diplomáciai képviselet is ezen az ülésen, tehát nagyon pontosan nyomon fogjuk követni, hogy Bielecki úr a visszatérése során ne, ne szenvedhessen el semmiféle nehézséget, vagy bármilyen problémát. Ezt nagyon-nagyon pontosan figyelemmel fogjuk kísérni, hogy így lesz ez. Nagyon szépen köszönöm minden résztvevőnek, hogy itt volt.